Először is elnézést kérek, hogy megkésve érkeztem. Önök előtt ott van a napirend tervezet, mindenkinek megfelel ez így, ahogy van? Amennyiben ez a helyzet, akkor már is tovább léphetünk a következő témakörre, melynek címe Elnézést, mondja az elnök. A a városrendezés, illetve a kohéziós politika elnézést, Transzmator asszony, öné a szó. Na, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, egy rendkívül rövid kis témánk van itt, a kohéziós alapok, és az egy, együtt tartozási politika nagyon fontos, és hogyha az ember egy olyan faluból érkezik, amely rendkívül távoli helyeken fekszik, és ott, ott tudja, hogy mennyire nehéz lehet adott esetben <clears throat> megfelelő fejlesztést, a mezőgazdasági területek fejlesztését elérni, hogyha nem rendelkezünk a megfelelő infrastruktúrával, akkor valóban rendkívül jól jön az, hogyha azt mondjuk, hogy a best practice, a legjobb gyakorlatokat kell figyelembe vennünk, annak érdekében, hogy nem, ne csak fővárosban és nagy milliós városokban lakjanak az emberek, hanem a külsőbb területeken is megfelelő, elfogadható szállítási, forrozási, közlekedési feltételeket tudjunk biztosítani, és pontosan lézen mondom valaki, én is egy hasonló területről érkezem, a, ez nagyon fontos, és a bizottság itt a legjobb gyakorlatokat gyűjtötte, össze, gyűjtötte össze és azt próbáljuk elérni, hogy a finanszírozási lehetőséget, a már meglévő finanszírozási lehetőséget használjuk ki ezen a területen. Természetesen vannak olyan dolgok, amelyek nemzeti hatáskörben maradnak, ez világos, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság a legjobb gyakorlatokat vegye figyelembe, annak érdekében, hogy mindenkinek legyen lehetősége ebből hasznot húzni. Továbbá szintén fontosnak tartom megjegyezni, hogy világosabb, átláthatóbb helyzetet kell teremtenünk a tájékoztatás területén, az információ területén, a most folyamatban lévő projektekről jobban kell informálni az állampolgárokat és a nemzeti, az egyes tagállamokat. Ez lenne tehát a fő szándékom. Egyébként természetesen írtam itt integrált jegyrendszerről, és a többi, és a többi, de Mindez igazából arra irányul, hogy a legjobb gyakorlatokat gyűjtsük össze. Nagyon jó lehetőségek vannak Európában egyébként ezen a területen, az infrastruktúrafejlesztés területén. És az is nagyon jelentős, hogy, hogy összetartozó, összekapcsolt közlekedési hálózatokat tudjunk kialakítani, hogy Európából az egyik helyről a másik helyre könnyen eljuthassunk, például a, a, tartozik a vasút vonalak fejlesztése is. Ez lenne tehát a, a kezdő gondolatom. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very... Köszönöm szépen, Erike úr! Merci, Monsieur le Président. Très voudrais remercier Madame euh, Rosbach pour son travail. Köszönöm úr, és köszönöm Rosbach asszonynak is az észrevételeit. Első észrevételem az, hogy sajnálatos módon nem rendelkezünk ezzel a dokumentummal. A bizottság ötödik jelentése nem áll rendelkezésre. Egyébként az egész parlamenten belül kevés anyag született ezzel kapcsolatban. Csak néhány pontra térnék ki, amely a bizottságunk számára fontos. Első ezek közül az, hogyha megvizsgáljuk az urbánus régiókat, nyilvánvaló, hogy itt van a legtöbb közlekedési probléma, és ö, itt van a legtöbb forgalmi dugó és a környezetszennyezés. Tehát a városias, urbánus környezetek a leg, legérintettebbek. A második észrevételem, hogy a városias környékek, az urbánus környékek, itt vannak a legkülönfélébb közlekedési módozatok, ágazatok, vannak kiemelt fontosságú hálózatok, amelyeket össze kell kapcsolni a nemzeti hálózatokkal. Úgyhogy az európai kohéziós politika a véleményünk szempontjából az, amely számos európai közlekedési politikai aspektust is összekapcsol. Egyébként ezek a forgalmi ágak a GDP-nek 85%-át, illetve az európai lakosság 75%-át képviselik. Ennek fényében rendkívül fontos, alapvetően fontos ennek a politikának a kezelése, különös tekintettel a 2020. évi stratégiára. A közlekedés egyértelműen az egyik alapvető tengeje ezeknek a szakpolitikáknak, hiszen javakat, árukat kell szállítanunk a városi települések között, de egyúttal képviseltetve van a szociális kohézió is, hogy már arról ne is beszéljek, hogy a környezetvédelem mennyire fontos, rendkívül súlyjal jelentkeznek itt a közlekedési dugók, illetve a környezetszennyezés tünetei. Felmerül az irányítás, a finanszírozás kérdése. Rozbát asszonynal egyetértek. Nyilvánvaló, hogy a, az irányítás kérdést a nemzeti szinten kell intézni, a szubszidiaritás elvei alapján, de el kell gondolkodnunk azon, hogy mikor és hogyan tudjuk jobban kihasználni a kohéziós alapokat és, és a hm. azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a szakpolitikákban mikor kell bevonni a, a helyi szintet. Köszönöm, Szavisza úr. Elnézést, mondja az elnök. Szaviza asszony következik. Elnézést kérek, mondja az elnök. Igen, volt Mr. Szaviza is, de azóta megváltozott a helyzet. Először is Rosbach asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jó munkáért, hiszen ez a véleménytervezet annyira átfogó, hogy sok mindent nem is tudunk hozzáfűzni. A csoportunk nevében el kell mondanom, hogy bizonyos hozzászólásokat, módosításokat fogalmaztunk meg, az adott időben ezeket majd el is fogjuk mondani, de egyébként az előadó minden fontos témát érintett, igazából több hozzáfűzni valom nincs is. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Mr. vagy Mrs. Kramer. Nem is tudom, elbizonytalanodtam, mondja az elnök. Jó, akkor először is tehát köszönjük szépen a jelentést. Néhány kiegészítésünk és néhány kritikus pontunk is lenne. Nem tudom, hogy miért beszélünk itt eh, hátrányos helyzetű eh, településekről, hiszen éppen a városokban vannak a legnagyobb problémáink az, a jövőre nézve, de ott vannak a megoldás kulcsa is. Tehát a városban vannak a problémák, de a, a, a lehetőségek a megoldásnak a kulcsa is a városban egyik. Például tudjuk, hogy sokszor már egyre több autó nem fér el a városokban. Tehát a, a, nem arról van szó, hogy a nélkülözésnek kitett területek azok vidéken vannak, hanem mindenhol az autót azt helyettesíteni kell valamilyen formában tömegközlekedési eszközökkel. Én város, városból jövök, Berlinben lakom, és ott Berlinben 74%-át az, utat, az utaknak 30, 30 km per órára korlátozták le. Ez, ez nagyon radikális intézkedés volt. Miért nem lehet azt megcsinálni, hogy ott, ahol tényleg lehetne menni, ott, ott, ott nem kell, ott nem kell mindenhol 30-as táblákat kitenni, ahol pedig nem, ott pedig igen. Tehát Berlinben sajnos az a helyzet, hogy a kivétel lesz a szabály, és utána találkozunk, hogy ez milyen drága. Az integrált mobilitási terv esetében nekem hiányzik a fenntartható melléknév, illetve megnevezés. Ugye nagyon sokszor beszélünk fenntartható fejlődésről, és el is határoztuk azt a két Urban Transport kezdeményezésben, hogy a sustainable uh, urban mobility legyen, vagy mobility legyen az, amit itt uh, meghatározunk, tehát a fenntartható városi mobilitás. És azt is szeretném elmondani, hogy azok a városok, amelyek az EU-tól közlekedési támogatást kapnak, azoknak kötelező legyen egy fenntartható városfejlesztési tervet kialakítani. Tehát kell egy tervvel rendelkezés, ne csak arra gondol, gondoljunk, hogy hogy az EU-tól pénzt kapunk, ezt a pénzt besöpörjük, és utána, utána nem is foglalkozunk vele. Tehát fontos, hogy a jó irányba haladjunk. Ami a kofinanszírozást illeti, ezzel vonatkozóan már tettünk javaslatot, és hogyha megnézzük azt, hogy hova is folynak ezek a pénzek a strukturális alapokból, 60, 60% útfejlesztés, 20% sín, sínfejlesztés és 0,5% a kerékpárutak fejlesztésére. Az azonban, az a döntés, hogy én most közúti közlekedést fejlesztek, vagy kerékpárutat, ez megint csak az, az önkormányzatok, a városok, a településeknek a, a, a, döntés, a döntési jogköre, ezt tudjuk. De hát, hogyha mindenki arról beszél, hogy, hogy hogy, hogy a klímaváltozást állítsuk meg, de hogyha továbbra is a közúti közlekedést fejlesztjük, akkor nem fogunk tudni ebbe az irányba előre haladni. Tehát én ezért azt, vagy mi azt javasolnánk, hogy 40% sín, maximum 20% közúti közlekedés, és a maradék pedig a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre menjen. Ami a transeurópai közlekedési hálózatokat illeti, sokat vitatkoztunk erről. Négy nagy projektünk van. És 2030-ra 60-70-80 százalékban lesznek ezek készen. De ez igazából számunkra nem lehet érdekes, mert nem fogjuk megélni azt, hogy ezek egyáltalán elkészüljenek ezek a projektek. Messina, Messina híd, egyéb alagutak, és a többi, és a többi. Tehát nekünk most arra kell figyelni, hogy azok a pénzek, amelyeket most már erre elköltöttünk, azok, azoknak legyen valamilyen vége, azok a projektek lezáruljanak és hogyha ezek a projektek lezárultak, akkor foglalkozhatunk a nagy projektekkel, és utána azokat finanszírozhatunk. De az, hogy egyszerre több nagy projektet elkezdünk, iszonyú sok pénzt kiadunk, és sosem lesz még annak nincs értelme. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mr. Van Dam. Ja, voorzitter, van onze kant waardering uh, voor uh, het rapport uh, van mevrouw Rosbach. Het is een heel uh, bescheiden... Uh, Rosbach, asszony jelentésével kapcsolatban. Azt kell mondanom, hogy nagyon jól sikerült az anyag. Üdvözöljük. Mert az egész szakpolitikai atmoszféra tulajdonképpen más hatóságokra tartozik, nem európai szintre, hanem regionális vagy nemzeti hatóságokra. Nagyon jó, hogy az előadó hangsúlyozza az integrált jegykezelés és kiadás probléma körét. Ez különösen a vasútnál fontos, és örülök, hogy ez ebben a jelentésben e, előkerült, kiválónak tartom ezt. Két dolog van még, elnök úr, ahol módosításon gondolkodom először is a nyolcas bekezdésnél. ahol a nyolcasnál azt mondja, hogy hangsúlyozza a kohéziós és a transzeurópai hálózatok programjának fontosságát. Lehetséges, hogy valamit félreértettem, de itt a kapcsolatot hiányolom. Az én csoportom szerint a transzeurópai hálózatok feladata az lenne, hogy egy átfogó hálózatot képezzen, a kohéziós alapokat pedig arra kéne használni, hogy a turista területeket támogassák vele Európán belül, ezek kapcsolódnának be a főhálózatba, ugye van tehát a TEN hálózat. A kohéziós alapokat talán a szegényebb régiók támogatására kéne felhasználni. E területen gondolkodom módosítón. A másik a kettes bekezdés azt mondja, azt mondja, hogy vannak nyilvános közlekedési hálózatok a integrált városi mobilitás keretén belül, városok között. Például Dodrecht és Rotterdam, csak hogy példát hozzak nagyon jó közlekedési kapcsolatot épített ki, például gyors hajók, hajók alkalmazásával. Hát itt is gondolkozom a módosítón. Elnök úr, köszönöm. Zara úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés a Regionális Fejlesztési Bizottságban is megtárgyalásra fog kerülni, és az európai, ugye mindez az Európai Városfejlesztés eh, menetrend és a kohéziós politikában való jövő. Eh, itt arról van szó, hogy a városi területek eh, és a városokat sokkal inkább figyelembe kell venni az európai kohéziós politikában. Ez a fő téma, amelyel a jelentés foglalkozni fog. És hogyha a közlekedés kérdéséről beszélünk, akkor ebben az összefüggésben meg kell állapodnunk abba, hogy a a városi mobilitás, a városi közlekedésbe beleértjük-e eh, azt, hogy eh, a városok a kohéziós politikában nagyobb szerepet játszanak. Ez ugyanis az alapkérdés, amivel itt foglalkoznunk kell. Én azt gondolom, hogy igen, hiszen a városok azok az életterek, ahol az emberek az Európai Unióban 70%-ban élnek, dolgoznak, és a szabadidejüket töltik. És éppen ezért a a városi mobilitás kérdését sokkal jobban kell hangsúlyozni és súlyozni, mint ahogy azt eddig megtették. Erre jó eszköz a kohéziós ö, politika, és ez az aspektus, vagy ezt az aspektust szerintem ebben a véleményben sokkal inkább ki kellene hangsúlyozni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Brad Bolur. Elnök úr, köszönöm. Nos, meg kell mondanom, hogy Kramer úrra figyelve Hát tulajdonképpen kódifikálták a gondolataimat, hogy hol is vannak itt az elrejtett veszélyek. Rosbach asszony felvezetője és Fandamor észrevétele arra mutat, hogy egy kicsit mint a zavar keletkezne, hogy most mi a TEN hálózat, és mi ez a kohéziós politika. Itt elsősorban a közlekedéshez kapcsolódó témák szerepelnek, vagy a nemzeti, vagy a helyi szakpolitikák összefüggéseiben. Szerintem eh, nem biztos, hogy arra kell mennünk, amerre Kramer úr javasolja. Tehát nem, nem azt kéne megnéznünk, hogy merre irányítsuk át a beruházásokat az urbánus, a városi környezet, vagy más irányokba. Szerintünk ez nem a mi szintünk, ez inkább nemzeti vagy regionális megfontolások tárgya. Az teljesen rendben van, amit Rosbach asszony a bevezetőjében mondott, hogy a legjobb gyakorlatokat cseréljük ki egymás között. Az Európai Unió szintjén szerintem nem kellene rendelkeznünk arról, hogy a finanszírozás hova menjen. Ez helyi szintű döntést kíván, elnök úr. Elnök. Kojcsek úr. Děkuji, pane předsedo. Já... Elnök úr, köszönöm a szót. Ahogy hallgattam a kollégáimat, szinte minden elhangzott észrevétellel egyet tudok érteni. De van egy dolog, ami nem teljesen tiszta. Úgy látom, hogy itt szükség volna egy különleges megközelítésre, különösen a hátrányos helyzetű lakosokkal rendelkező környékek tömegközlekedésének szervezésével kapcsolatban. E, ilyen minden jelentősebb városban vagy e, nagyobb településen található. Hiszen e, minél nagyobb a település, annál sűrűbb, annál gyakoribb a forgalmi probléma, a tömegközlekedés az, amelyel ki tudjuk segíteni az adott települést vagy várost. <clears throat> Szeretném ezt hangsúlyozni. Egyéb iránt pedig teljesen támogatom és elfogadom azt, amit elmondottak. E, szeretnénk, hogyha a városok, a nagytelepülések élhetőbbek lennének. Köszönöm, Tika asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Elnök úr, köszönöm a szót a, a város, illetve a városi mobilitás kérdése általánosságban valóban a következő időszak legfontosabb témái közé tartozik. Remélem, hogy amikor majd a kohéziós politika jövőjéről vitázunk, akkor ott a városi közlekedés egy nagyon fontos szerepet kap majd. Azért mondom ezt, mert sajnálatos módon a szennyező kibocsátások jelentős része pontosan a városi környezetben keletkezik. Erre beruházást kell fordítanunk nevezetesen a közlekedés javítására, hogy a tömegközlekedést energia hatékonyabbá tegyük, mint szolgáltatást, tehát egyúttal persze a kibocsátási szintet is csökkentenünk kell. Elmondanám, hogy már létezik egy irányelvünk, amely ösztönzést ad a zöldebb tömegközlekedési rendszereknek. A helyi szintű közigazgatási hatóságokat arra ösztönzik, hogy amikor tendert írnak ki, hogy buszokat vásároljanak, vagy béreljenek, akkor mindig figyeljenek oda, hogy az adott jármű teljes használható életciklusára figyeljenek oda, és nézzék meg, hogy az adott jármű ez idő alatt mennyi szennyezőanyagot bocsát ki mindösszesen. Közben persze dolgoznunk kell az intelligens közlekedési hálózatok bevezetésén is, annak érdekében, hogy kialakíthassunk egy integrált jegykiadó rendszert. Ez hatékonyabbá tenné a tömegközlekedést. Amikor a városi mobilitásról beszélünk, akkor egyrészt ugye beszélünk a sérülékeny felhasználókról, de más, másrészt pedig beszélünk a, a, a, az infrastruktúráról is, a közúti, illetve a vasúti infrastruktúráról is, hiszen ez utóbbi is nagyon fontos a városi mobilitás szempontjából. Fontos, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő instrumentumok az adott elképzelések finanszírozására. Természetesen meg kell maradnunk a szubszidiaritás elvei mellett, hiszen e tekintetben mindig a helyi hatóságok a legprominensebbek. A commission? Köszönöm, bizottság részéről valaki? Nincs. Okay, Mrs. Rosbach, anything? Rosbach asszony, ki kívánja egészíteni mindazt, amit elhangzott? Thank you, Chair. Yes. Um, I would firstly like to thank all colleagues. Igen, köszönöm először is. Szeretném megköszönni az összes kollégának mindezt, amit mondott, és eh, látom, hogy eh, eh, sok szép dolog hangzott itt el, de azért mindenben nem értünk egyet, Kramer úr. Itt Európában azt gondolom, hogy kétféleképpen képzeljük el, hogy hogyan szervezzük meg a társadalmat. Az egyik modell az, amikor a népesség nagy része nagyvárosokban él, de vannak olyan tagállamok is, ahol jobban eloszlik a népesség. Én ezért nem akartam az egyfajta e, népesség szerkezetre e, koncentrálni. Én egy olyan országból érkeztem, ahol a népesség e, sok sokkal jobban megoszlik. Finnországban vannak például városok, és aztán hatalmas üres térségek. Ezért nem írtam azt le úgy, hogy na a városokra akkor ez igaz, a vidéki területekre pedig az igaz, vagy olyanoknak kell lenniük. Ezért hangsúlyoztam a legjobb gyakorlat fontosságát, mert két nagyon eltérő település szerkezet, népesség eloszlási modell létezik a tagállamaink között. Teljesen egyetértek a környezetszennyezéssel kapcsolatban itt elmondattakkal, azzal, hogy a tömegközlekedést kell erősíteni, buszokat kell venni, persze, ezt nem is kell nekem különösebben elmondani. De ami fontos, az az, hogy vannak olyan országok, amelyekben nincsenek nagyvárosok, mert, és ezek a vidéki területek, ahol nincsenek nagyvárosok, ezek haldokolnak valójában, nem kapnak pénzt, nem kapnak forrásokat, mert mindig a városokra fektetik a hangsúlyt, míg a kevésbé népes területeken, a vidéki területeken, a lehetőségek korlátozottabbak, például az oktatási korlátozottak, az egészségügyi ellátás gyengébb minőségű. Ezért gondolom azt, hogy ezekre a területekre is oda kell figyelnünk, és a legjobb gyakorlatot kell terjeszteni. Nem szabad tehát csak a városokra koncentrálni, még ha ott is él az emberek többsége. Nem szabad túl centralizálni. Figyelembe kell venni azt is, hogy vannak olyan tagállamok az Európai Unión belül, ahol nem ennyire városias a település szerkezet. Remélem, hogy értik, amit mondanak, mondani akarok, bár saját anyanyelvemen itt ezen az ülésen most nem beszélhetek. Örülök egyébként a kommentároknak, nagyon sok jegyzetet készítettem, és Biztos vagyok benne, hogy majd ki tudom egészíteni a véleménytervezetemet az önök által elmondottakkal, illetve várom a módosítóikat is. Köszönöm, Rosszbach asszony. Számomra teljesen egyértelmű volt mindaz, amit mondott. Nos, a határidő a módosító indítványok benyújtására november 10-e a bizottságban december 1-én fogunk szavazni a véleményről, és nekem azt mondták, hogy a Regi Szakbizottság januárban szavaz majd, vagy februárban a jelentésről. Azért szűkek tehát a határidők, mert a REGI szakbizottság szabja meg a mi menetrendünket is. Kérem tehát akkor mindenki tartsa be ezeket a határidőket. Következő napirendi pont a versenypolitika Kramer úr eh, témája. Eh, Michael, meg is, vagy Mihály meg is adom a szót. Eh, Köszönöm szépen. Először is az árnyék előadóknak szeretnék köszöntet mondani. arról van szó, hogy a különböző fuvarozási módok között tisztességes versenyfeltételeket szeretnénk kialakítani, és szeretnénk biztosítani azt, hogy méltányos, korrekt, tisztességes verseny legyen. Néhány módosító szeretnék kiemelni. Például a 10-es, 11-es módosító. Ott gyakorlatilag arról van szó, hogy a munka biztonsága és a környezetvédelmi előírások megfeleljenek. Azt, gondol, azt gondolom, hogy a tisztességes versenyhez hozzátartoznak a tisztességes használható munkaügyi biztonsági feltételek. Ez ahhoz is hozzátartozik, hogy a klímaváltozás ellen ugye a fenntarthatóságot a klímaváltozás miatt fenntartható fuvarzást kell biztosítani tehát ezeket a tanítványokat nem tudjuk elfogadni. Ami a 15-ös, 16-os, 17-es módosítót illeti. Ott ugye konszolidált módosítót terjesztettek elő, és ebben a háromban alapvetően arról van szó, hogy a, a vasúti díj, illetve a közúti díj nincs megnevezve. Azt gondolom, hogy ez nagyon komoly igazságtalanság, hogy az Európai Unióban kötelezően elő van írva, hogy minden egyes vasúti szállítás esetében minden, minden kilométerre díjat kell fizetni, és például Szlovákiában van a legdrágább vasúti, vasúti díj, Ugye Németországban ez nincsen, mert, mert ott az önkéntességi alapon működik, de máshol pedig nem szabályozzák felfelé ezeket a, ezeket a vasúti szállítási díjakat, ezeket pedig konkrétan meg kell nevezni, tehát ezt a konszolidált módosítót megint csak nem tudom elfogadni. Nemrég kaptam e-mailt arról, hogy a 18-as módosítóban a részenkénti szavazást visszavonták. Ezt jónak tartom egyébként, mert időközben a bizottság is észrevette azt, hogy ez a, ez a rolling stock tax kicsit nehézkes, és nem tehát a vasúti járművekre kivetett általány összegű illeték, hogy a francia cégek esetében ugye nem kellett, az a cégnek nem kellett megfizetni ezt az adót, aztán amikor az állam észrevette, hogy hiányzik a pénz, <laughs> akkor kitalálták, hogy akkor ezt a, ezt a általány összegű illetéket mégiscsak ki kell fizetni a cégnek. Tehát a svájci, német, holland, stb. cégek, akik egyébként otthon fizetnek iparűzési adót, még egy további adót kell fizetniük, hogy illetéket kell fizetniük, hogy hát meg Franciaországon, tehát dupla adóztatás lett volna, aztán persze ezt visszavonták de, de azt kell, hogy mondjam, ezek az általány, általány illetékek, vagy általányszerű illetékek nem igazán hasznosak. A 22-es módosító kicsit meglepett, mert ott is azt mondtam, hogy ez nem lehet, hogy a vasút esetében egy óra késés esetén 20 ot kell, hogy visszafizessenek, két óránál pedig már 50%-ot, míg a légiforgalomban egyáltalán nem így van. Tehát a legtöbb esetben a késés oka a légi fuvarozásban, amikor megkérdezem, az az, hogy például azt mondják, hogy Amsterdamból később érkezett a gép. És ezért meg nincs itt a gép, ezért önnek egy órát várnia kell a repülőtéren. Tehát mondjuk másfél óra a késés. Ez azt jelenti, hogy a, gyakorlatilag a régi forgalomban annyira ki van számítva a, a menetrend, hogy gyakorlatilag nem is lehet betartani. És Ugye erre azt mondjuk, hogy hát minket az érdekel, e hogyha pénzt spórolunk, akkor csinálják, hogy akarják. És amikor először és amikor először meghatároztuk az utasok jogait, a légutasok jogait, akkor még 5 óráról beszéltünk, utána azt mondtuk, hogy 5 óra helyett legyen 3 óra, és ezt, és ezt egyébként a bíróság döntötte el, hogy 5 óra helyett 3 óra legyen. Tehát ahol a politika úgymond kudarcot fal, ott a bíróságok csinálják a politikát. Tehát, ha pedig ha pedig már meghatározunk egy ilyen időpontot, akkor az mindenkire legyen érvényes, tehát akkor vagy mindenki fizessen 5 óra után, vagy 3, vagy 1 óra után. És ez ne legyen különböző az egyes közlekedési módok esetében. Tehát a minden módosítóban csak mondjuk, de az, azt mondjuk, hogy méltányos, méltányos esetben, és csak az, hogy ugyanazok a visszatérítési szabályok, hanem méltányos visszatérítési szabályok legyenek tehát a, a, a, emiatt ezt sem tudom elfogadni, ezt a módosítót sem. Ami a 26-os módosítást illeti, itt ez, ez a, a Consolidated Act Amendment 3, itt a, dömping, a dömpinget említik meg, és tudjuk, hogy vannak dömping bérek, és a dömping bérek a versenyt eltorzítják, megszüntetik. Éppen azt szeretnénk elérni, hogy a versenyen keresül a hatékonyságot növeljük, és ennek az a célja, hogy, hogy jobbak legyünk, hogy, hogy barátságosabbak legyenek mondjuk az utasokhoz, de hogy itt ne arról legyen szó, hogy az utasok látják a kárát annak, hogy valaki nyomott béreken, vagy valakiket nyomott béreken foglalkoztatnak. Tehát ezzel sem tudok egyetérteni. Ez volt a 26-28-as módosítóig. Ezek után Három most javaslat következik, amelyet eh, kidolgoztunk. Az első kompromisszum az A pontja. Ez összefoglal három eh, indítványt. Azt hiszem, hogy minden benne van, és ezért jó is. Aláírtam és támogatom is ezt. A B kompromisszum a, a Hinterland Anbindungot említi, tehát a háttér ország csatlakozást. Ez lehet, hogy a nagyok esetében igaz, viszont a kis cégeknek negatív hatással jár. Tudjuk természetesen, hogy a kis cégek a leginkább innovatívabbak, ezért nekik is méltányosan, velük is méltányosan kell bánni, és lehetőséget kell nekik adni, már pedig, hogyha fair, tisztességes versenyt szeretnénk kialakítani, akkor ennek vonatkoznia kell a nagy és kis vállalkozások kapcsolatára is. Utána benyújtottak egy, egy, egy másik olyan módosítók a, postal, tehát a, a, a, postai szolgáltatásokat, ugye ezt a turizmusból ki akarták hagyni, ezt el tudom fogadni. Támogatom, köszönöm. Thanks, Michael. Mr. Bach. Köszönöm, Bach úr. Néppárt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Köszönöm szépen, elnök úr. A mi nevünkben is szeretném el kifejezni elismerésünket az előadónak, és köszönjük az együttműködést. Azt hiszem, hogy általánosságban ugye elmondták, hogy tisztességes verseny nem létezhet megfelelő szabályok nélkül, de ezeket a szabályokat nem csak ki kell alakítani, hanem be is kell tartani, illetve be is kell tartatni. Amit, amit eredetileg ugye, véleményként tekintettünk, ez a sok munka hatására most már majd, hogy nem határozattá vált. Ezt, ezt a ezt a, ezt a dolgok, ezt az alakulását csak üdvözölni tudom. Az elkövetkezendő évekre is kitekintést lehet adni ennek keretében, és ugye elhangzott az, hogy a postai szolgáltatások és a turizmus a 2009-es jelentésben nem voltak benne, Természetesen örülök annak, hogyha kiterjesztjük a perspektívát, és azt is, hogy a bizottságot felszólítjuk ebbe az irányba történő haladásra. Ugyanez igaz a különböző adókra, illetékekre, és ez pedig a, egy módosítóban is szerepel. Azt gondolom azonban, hogy nem szabad be, beavatkozni ebbe a, ebbe a folyamatba, folytatni kell a munkát, a bizottság ugye, mint tudjuk, dolgozik ezen, és nem csak, tehát ahogy az az egyes módosítóban is látszik, nem csak arról volt szó, hogy egy adott ö, ö, közlekedési módon belüli versenyről beszélünk, hanem több közlekedési vagy szállítási módon, módon közötti versenyről és természetesen tagállamokon átívelően. Az előadónak azt szeretném még ugye mondani, hogy ugye ő azt mondta, hogy a tízes módosítót nem tudja elfogadni, tehát nem tudja elfogadni azt, hogy, hogy töröljék. Mi ezzel nem értünk egyet, mi azt szerettük volna, hogyha az ügyfelek érdekei és a környezetvédelem és a szociális érdekek között a kapcsolatot azt vegyük figyelembe, és ami pedig a dömping dömpingre vonatkozó módosítót illeti, ezt mi támogatjuk, és igenis azt gondoljuk, hogy a dömping ellen harcolni kell, ezért ez maradjon benne a szövegbe. Körülbelül ez lett volna a mi véleményünk egyébként. Egyébként a, a véleményt önmagában véve összességben mert támogatjuk, és köszönjük szépen az együttműködést. Köszönöm, Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să... Köszönöm, elnök úr. Szeretném Kramer úrnak megköszönni a munkáját, és azt, hogy együttműködött az árnyék előadókkal a módosítók ügyében. Amikor a közlekedési ágazatban a versennyel foglalkozunk, akkor a legfontosabb dolog az az, hogy a belső piacból fakadó kötelezettségeket teljesítsük. Ha ezek nem teljesülnek, akkor meg kell vizsgálni, hogy mik az akadályok, és hogyan lehet elhárítani a belső piac előtt álló akadályokat. A közlekedési szektorban megvalósuló verseny szorosan összefügg a többi ágazatban megvalósuló versennyel. Több millió európai állás, munkahely függettől. Technikailag persze mondhatjuk azt, hogy a társadalmi eh, fejlődés és a versenyképesség az eh, összefüggnek, eh, a fejlődés a versenytől függ, és a versenyt nekünk védelmeznünk kell a közlekedési ágazatban is. Ezért akarjuk egy sor módosítóban elérni azt, hogy tisztességes verseny valósuljon meg a közlekedési ágazatban is, miközben elhárítjuk azokat az akadályokat, amelyek a több modalitású közlekedés előtt állnak Európában. Én több módosító indítványt is benyújtottam, amelyek célja a verseny és a verseny finanszírozásának előmozdítása. Emellett az Európai Bizottságot arra szeretném bátorítani, hogy egy általános jelentést készítsen a közlekedési ágazat finanszírozásával kapcsolatban, illetve hogy hogyan valósul meg az egységes közlekedési piac Európában, és milyen módon kerül ez finanszírozásra, valamint milyen módon valósulnak meg a munkavállalói érdekek itt gondolok a magán, illetve az állami szektorba tartozó cégekre is, csak úgy, mint a postai szolgáltatásokra. Tekintettel arra, hogy a postai szolgáltatásokat liberalizálni kell, a bizottságtól azt szeretnénk kérni, hogy a tagállamok a postai dolgozók alkalmazottak vonatkozásában a magas szintű szociális vívmányokat őrizzék meg. Ezt elvárjuk a magánszektortól is és az állami szektortól is. Egy másik módosítomban pedig az Európai Bizottságot arra szeretném felkérni, hogy egy általános jelentést készítsen a fapados légitársaságok nak nyújtott támogatásokról, tehát mennyivel kapnak több támogatást, mint más eh, légitárságok akkor, hogyha bizonyos eh, repülőterekre települnek. Ehelyett a jövedéki adók eh, áttekintését és harmonizálását javasolnám, valamint meg kellene vizsgálni a csomagokért felszámított díjakat is. Mindezek a problémák ugyanis tisztességtelen versenyhez vezethetnek. Én az átláthatóság híve vagyok, például a szlotok, a felszállási résidők kiosztása tekintetében is. Az utolsó dolog, amire felhívnám a figyelmet, és megint csak egy kérés a bizottság irányába, az az, hogy elemezzék a lehetőségét annak, hogy bizonyos ösztönzőket nyújtsunk bizonyos programok számára. Ennek az lenne a célja, hogy a regionális kikötői infrastruktúrákat megújítsuk, felújítsuk. Sajnálatos módon e, Európa egyes részeiben e, a kikötők nem elég fejlettek. Köszönöm. Én is köszönöm az előadónak a nagyszerű együttműködést. Szerintem is fontos, hogy ebben a véleményben megjelenjen az, hogy egy kiegyensúlyozott közlekedési modellt szeretnénk, és hát ez jó a belső piac szempontjából is, egyenlő esélyeket biztosítunk a különböző vállalkozások között, és ahogy mások is mondták, ez az európai gazdaság egészének fejlődése szempontjából is fontos. Teljesen egyetértek az A kompromisszummal, fontos, hogy a belső piac az egyik prioritás legyen, ez benne van az A kompromisszumban, tehát ezt én támogatom is. Jan Mulder és én magam jó néhány módosítót benyújtottunk, sajnálatos módon a raportőr nem ért ezekkel együtt, a 15-ös és 16-osban e, azt szeretnénk, hogy egy áttekintést készítsen a bizottság a közszolgáltatásoknak nyújtott állami támogatás és ellentételezésről. Ez nagyon fontos lenne szerintem. E, ezek igazolható, jogos módosítók. Hogyha nem tudjuk, hogy e, milyen jövedéki adók és egyéb típusú illetékek eh, kerülnek kivetésre, akkor nem tudjuk, hogy milyen pénzek eh, terhelik az egyes közlekedési ágazatokat. A, harm, a másik téma az utasjogok témája. Nem tudom, hogy az utasjogokat be kellene vennünk a versenypolitikába, eh, de itt mégis szerepel. Minden közlekedési módnak meg kell, hogy legyen a saját utasjogi szabályzata. Én nem értek egyet azzal, hogy egy-egy óra késésért ilyen és ilyen százalékú és egyforma százalékú kártérítés nyújtsunk, mert van az, vannak azért különbségek az egyes közlekedési ágazatok között, itt nem értek egyet a módosítóval, ezért, a, bocsánat, az előadóval, ezért is nyújtottuk be a 20-as és 21-es módosítót Mulder kollégával. Tisztességes versenyt akarnánk, de nem egyforma kártérítés. Nem lehetséges a különböző közlekedési módokat ugyanolyan kártérítési kötelezettségekkel sújtani. Az angol változatban és az eredeti angol volt, azt hiszem, az equal szó szerepel. De a holland változatban nem. És ettől függ, hogy én ezt meg tudom-e szavazni, vagy sem. Tehát meg kell nézni, hogy jó-e a holland fordítása. 26-os, 27-essel kapcsolatban már kifejeztem a csalódottságomat, a kabotás az mindig is gátja volt az egységes piac érvényesülésének. ami pedig az állami támogatást illeti a kikötők számára, ez megint fontos téma, megint csak fontos része az európai piacnak, és megint felmerül a kérdés, hogy miért várt az Európai Bizottság ilyen sokáig. Ami a postai szolgáltatásokat illeti, ott Tikau asszony és én egyetértésben vagyunk, szerintem sikerül majd egy szövegben megállapodni. A postai irányelvből átvehetjük a szövegrészt, nem csak az állami támogatások vonatkozásában. Ugye mindenképpen cél, hogy egy magas szintű szociális védettséget eh, biztosítsunk, ez szerepel a postai szolgáltatások irányelvben. A B kompromisszuma kapcsolatban, ha nem vontak bennünket bele a dologba, mégis támogatni tudjuk. nem lehet a vasúti szolgáltatást egyfajta benchmarkként felhasználni, és minden más közlekedési ágazatot onnan levezetni. Ugyanakkor nem akarjuk nehezíteni a vasút helyzetét sem. Tehát egy tisztességes megközelítésre van szükség. A vasút azért nem a világ közepe, és én azt gondolom, hogy ezért kicsit kiegyensúlyozottabbá tehető a jelentés. Kolicsek úr következik. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám. Köszönöm, elnök úr. Én a vitát hallgatva úgy gondolom, hogy a kabotás a legdiszkriminatívabb kitétele az összes csatlakozási szerződésnek. Sajnálom, hogy a román kollega nincs itt. A kabotás szabályok rendkívül diszkriminatívak, és a négy szabadság egyikét kérdőjelezik meg alapjaiban. Ez a négy szabadság az Európai Unió alapja, tehát a kabotás egy rendkívül fontos kérdés. És ahol a kabotás rendszerben akadályok vannak, illetve azért, mert akadályok vannak a kabotás rendszerben, hogyan beszélhetünk egyáltalán szabad versenyről, hogyan lehet a teherszállítások területén hatékonyságról beszélni egy cseh, vegyünk egy cseh teherautót vagy kamiont, amely Spanyolországba szállít árút, akkor kényszerítik rá, hogy üresen térjen haza. És ez nem hatékony. itt az egyenlő esélyekről, szociális védelemről beszélünk, sok mindent tettünk már ezekben a témákban, de nem mindent. Ami a kikötőket illeti és a hajózást, a hajózás az egy környezetbarát közlekedési mód, különös tekintettel a kontinensen belüli folyami hajózásra, a Rajnán például, de ne felejtsük el, hogy a leghosszabb folyó Európában a Duna. Tudom, hogy itt most ennek a jelentésnek a keretében nem tudjuk ezt a témát feldolgozni, de mégis örülök annak, hogy minden közlekedési ágazat esetében hangsúlyozták a szociális aspektusokat, mert hogyha racionalizálni akarjuk a közlekedést, akkor oda kell figyelnünk az európai értékek, szociális értékek, szociális feltételek, szociális védelem, munkalehetőségek védelmére. Ezek a legfontosabb dolgok. Tehát azt gondolom, hogy a jelentés az jó, és a kompromisszumok is jó. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies Krāmer kungam par šo ziņojumu, un es... Köszönöm, és köszönöm Krámer úrnak a jelentést. Csak azt tudom mondani, hogy a mi csoportunkban nem lesz könnyű a vélemény megfogalmazása, de mindent megteszünk, amit tőlünk telik. Sterkel úr már bizonyos dolgokat szóba hozott, azzal az óhajjal kapcsolatban, hogy valamiféle kártalanítást kellene nyújtani a késedelmekért. Szerintem ez nem a megfelelő módszer. Tudjuk, hogy az idő pénz, és az elvesztett időért kompenzáció jár, de itt azért különbségek vannak. Egyértelműen figyelembe kell vennünk azt is, hogy az adott vasúti utazásért mikor mennyit fizetünk, én úgy gondolom, hogy ebben a közlekedési ágban ez a rendszer nem lesz működőképes. Én arra kérném önöket, hogy ne menjenek el ilyen messzire, vegyék figyelembe a többi kollégának a mértéktartó véleményét. Most a hetes pontra térnék rá. Volt egy egy alacsony díj megállapítás. Itt arról szól az észrevétel, hogy felhívjuk a bizottságot, hogy állapítson meg mechanizmust az üzemanyag eh, pódiakról és podgyászdíjakról. Aztán a 30-as módosító, ugye <clears throat> azokra a fapadosokra vonatkozik, amelyek három éve már eh, tevékenykednek de vannak olyan fapados társaságok, amelyek már tíz vagy több éve szerződéses viszonyban vannak, ezekről nem beszél a jelentés. A dömpinggel kapcsolatban örömmel konstatáltam, hogy teljes liberalizációt szeretne kérni. Az ALD csoport remélem támogat bennünket, mert a, szociális dömping nagyon inkorrekt megoldás a jelen viszonyok között a gazdasági válság idején az új tagállamokban e, e, sokkal, e, sokkal alacsonyabb az életszínvonal, mint a csatlakozás előtt volt például. A közlekedési szektorban nem igazán kaphatunk szociális garanciákat az új tagállamok esetében, hiszen itt a bérek színvonalában az új és a régebbi tagállamok között hatalmas különbség van. A tőkét is tőkeadó intézményét is be, meg kellene fontolnunk, például a föld esetében, a mezőgazdasági területek különféle kreditek alapján kerülnek e, elbírálásra. Ez is különbözik a régi és új tagállamok között, itt is érvényesülhet a szociális dömping. Úgyhogy itt teljesen szétforgó, szétaprózódhat a piac. Köszönöm, Riké úr. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék Michael Kramernek, aki nagy energiákkal dolgozott a jelentésen. Felhívnám a figyelmüket három módosítóra, a 36-os és a 37-es. Fontos megemlíteni a konkurenciával kapcsolatos indirekt hatásokat. A biztosít, a biztonság és az interoperabilitás kérdése itt a jelentésben egy kicsit diszkriminatív módon kerül megemlítésre. Vég, végső észrevételem pedig, azt hiszem nem lesz meglepő, a Kramer féle 18-as módosítóra gondolok konkrétan. Nem azért, mert francia vagyok, nem azért be ezt. Francia országról van szó, de nem ezért teszem az észrevételemet. Az első észrevételem az, hogy ez a jelentés 2009-ről szól. Az adó, amelyről beszél a 18-as módosítóban, az 2010-ben hozták létre, akkor vezették be a második észrevételem. E, amit itt megállapít, az nem pontos. Nincs kapcsolat a gördülőállományra kivetett adó és a kereskedelmi adók között. Ezek időben is és szubstanciájukat tekintve is eltérő dolgok. Nincs kapcsolat a kettő között. A másik észrevételem, hogy az IFER adó nem egy bizonyos közlekedési módra vonatkozik, hanem a telekomra és az energiára is. Úgyhogy nehéz ezt itt bevenni a jelentésbe. Észrevételem, hogy az ilyen jellegű adók számos országban megvannak már manapság nem csupán arról, arra vonatkoznak, amelyet ön itt megállapít a módosítójában. Harmadrészt pedig a bizottság már Eh, vizsgálja ezt a kérdést, vizsgálja ezt a típusú adót, ezt az úgynevezett IFER eh, adót, általány összegű illetéket. Úgyhogy nem kell felhívni a bizottság figyelmét most külön erre, hiszen már is eh, munka alatt van a kérdés, foglalkoznak vele. Szerintünk ez összhangban van az európai szabályozással ezen e, dolgok figyelembevételével e, szóbeli e, módosítót szeretnénk benyújtani ehhez a 18-as módosítóhoz. Angolul fogom olvasni, hogyha gondolják. Gyakorlatilag a 18-as kiváltásáról van szó, de hát ugyanazt mondanánk más fordulatokkal. angolul. Sure that national taxation do not constitute a discrimination tool against foreign companies in the field, in the field of transport. Voilà ce que nous proposons à ce propos. Angolul tehát ez lett volna a szövegjavaslatunk. Elnök, köszönöm. Kérem, gondoskodjon róla, hogy a titkársághoz eljut ez a szóbeli módosító indítvány. Higgins úr. Elnök úr, köszönöm. Csatlakozom az előttem szólókhoz. Én is dicsérem Kramer urat, hatalmas munkát végeztek. Nagyon ambíciózus ez, azonban a célokat nagyon nehéz lesz elérni. Különösen akkor, hogyha konformitásról beszélünk minden közlekedési módozatban. Sturks úr és mások észrevételeire reagálok. A 31-es módosításban 25 százalék, egy órát meghaladó késés esetén, illetve 50 százalék két órát meghaladó késés esetén, ez egyszerűen nem működik így. Úgy gondolom, hogy a kártalanításnak, a kompenzációnak ez a fajta megközelítése nem működőképes. Gondoljanak bele, hogy itt gyakorlatilag minden szállítási vállalkozóra, szolgáltatóra ki terjedne ez a dolog, a kis minibuszok sofőrjeire és a, és a nagy cégekre egyaránt. Vannak egyéb gazdasági szereplők is persze. A postai szolgáltatásokkal kapcsolatban támogatom, hogy védenünk kell a postai szolgáltatások színvonalát a, az, hogy megnyitjuk a magánpiacot a postai szolgálatok előtt, e, nem tudom, itt valószínűleg kimazsolázgatják majd e, a postai piacnak a színe javát az új vállalkozók, a vállal, az állami vállalatok e, jelenleg biztosítják a postai szolgáltatásokat kutatásokat. Az új vállalkozók valószínűleg kimazsolázzák ennek a területnek a színejavát. Gross úr. Entschuldigung, a Vorsitzender. Elnézést, kollégám, még nem, nem figyeltem adat. Tehát röviden én is szerettem volna köszönet mondani Krámer úrnak a munkájáért. Két-három dolgot szeretnék említeni. A reciprocitás elve a 30-as módosítóban benne van. Az elvel egyetértek, de az is világos volt, hogy a reciprocitás elve ilyen értelemben már átmeneti intézkedésként meg lehet határozva, és nem rendszeres intézkedésként. Itt a kölcsönösségről van itt szó. Az eredeti szöveg helyett mi azt szerettük volna, hogyha úgy tükröződött volna ez a szövegben, ahogy itt ezt a bizottságban mondtuk, tehát, hogy mi nem fogadjuk el azt, hogy vállalkozások részt vegyenek más országokban a piacnyitásban, hogyha a saját országban monopól helyzetben vannak. Itt pedig ez kicsit meg van fordítva. Tehát, hogy azt mondják, hogy nem ö, zárhatják le a saját piacaikat. De hát igazából nyilván minden piac valamilyen formában ö, le van zárva, de az elsődleges valóság az az, hogy valóban vannak olyan országok, ahol monopól helyzetben vannak szolgáltatók, és a piacnyitásban való részvétel ilyen esetben ezeknek a vállalkozóknak nyilván nem szabadna, hogy megengedhető legyen. Tehát egy kicsit jobb megfogalmazást kellene keresni, amely jobban megfelel az elképzeléseinek. Ami a postát illeti, itt ugye arra van szó, hogy az egyes tehát az egyes bizottságnak mi a hatásköre, a, a posta nem feltétlenül hozzánk tartozik, tehát ami a, a postával kapcsolatos, ezt meg kell még vizsgálnunk, de azt hiszem, hogy ebben a jelentésben igazából nem nem lenne a helye a postai szolgáltatásoknak. Pedig a francia adó, az általányadót illeti, ezzel kapcsolatban két alapvető meglátásom lenne. Egyrészt, mint képviselő, mint képviselő rész, írásban is meg fogom ezt vitatni a bizottsággal, mivel az, az a törvény, amelyet te említettél, véleményem szerint nem a probléma alapját képezi, hanem más problémák vannak Franciaországban, például az, hogy 2030-ig adnak monopólhelyzetet vállalkozásoknak. És ezt pedig minden országra ki kellene terjeszteni. Amikor például az euró matricát ugye bevezették, akkor ugye azt mondták, hogy legyen az, hogy mindenki ezt veszi meg, és azoknak a pénz, visszaadjuk a pénzt, akik, akiknek esetleg többet kellene fizetniük érte. Tehát véleményem szerint itt uh, arról van szó, és ezért is támogatom teljes mértékben a szóbeli módosítóját a Dominik Riki kollégánknak, hogy mindannyiunknak, tehát az összes olyan intézkedést meg kellene vizsgálnunk, amely az ilyen típusú versenytorzításhoz vezet, és nem szabadna specifikusan a francia helyzetre korlátozódnunk, mert mert akkor a többiek kinevetnek bennünket, és azt mondják, hogy jó, hát hogyha Franciaországban ez lehetséges, akkor máshol is. Tehát a tisztességtelen verseny elvével és ennek a, a tiltásával nyilván egyetértünk, de ezt egy kicsit más formában, általánosabb formában kellene majd megtennünk. De összességében mivel köszönöm szépen a jelentést. Thank you. Köszönjük. Bizottság Bronx, Bronx asszony. Elnök úr, elnök úr, köszönöm a szót. Már elmondtuk, üdvözöljük ezt az átfogó jelentést, Kramer úr jelentését, és figyelembe vesszük az ajánlásokat, amelyeket hallottunk, ami a vélemény 9-es eh, paragrafusát illeti, a következő nyilatkozatot tesszük. A bizottság egyértelműen támogatja, hogy progresszív módon nyissuk meg, és liberalizáljuk az EU munkaerőpiacát. Szeptember, szeptember 17-i kommunikációnkban az európai vasúti térséggel kapcsolatban a bizottság jelenleg is vizsgálja a 1370 per 2007-es rendelet szellemében a vasúti rendszert. A bizottság és a DG Move elemzi a belföldi személyszállítás költségvonzatait, Eh, támogatni szeretnénk a piac további megnyitását. A bizottság javasolja, hogy eh, nyissuk meg a belföldi piacot eh, a személyszállítás területén, ezzel együtt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 2007-13 70-es rendelet lehetővé teszi, hogy közbeszerzési eljárás nélkül történjen meg a tagállamokban a vasúti szolgáltatások igénybevétele. ami pedig a elhangzott módosítókat illeti. Itt néhánynál további pontosítást kérünk. Először is az állami támogatás összege itt a bizottság felhívja a tisztelt tagok figyelmét arra a pontozó táblázatra, a scoreboardra, amelyet évente kettő alkalommal ad ki. Ez a 5-ös és a 9-es módosítókra vonatkozik. A 9-es módosítónál a környezetvédelmi segélyre vonatkozó iránymutatások már eleve vonatkoznak a szállítási, illetve közlekedési ágazatra. Ami a 40-es bekezdést illeti, bocsánat, mondja a speaker, 40-es módosítót illeti, a bizottságnak már működnek e, az iránymutatásai a tengeri szállításra vonatkozó segélynyújtás kapcsán. 30-as, 31-es módosítók, itt a fapadosokról e, van szó. Nos, itt az itt említett segély nem kompatibilis, ezért nem tudjuk, hogy mennyire egyértelmű a megállapított összeg. A 31 és 30, illetve 41 és 44 a kikötők számára folyosítandó segély. Először további információt szeretnénk beszerezni, mielőtt kialakítanánk végleges véleményét. Nem tudom, Kramer úr, esetleg hozzá akar szólni bármilyen elhangzott véleményhez? Hogyne? A kölcsönséget valóban elfelejtettem, és végülis van, ez alatt azt értjük, amiről ugye már korábban beszéltünk. Tehát nem szeretnénk azt, hogy hogy otthon a piacot lezárják, sok állami támogatást kapnak, és utána jó olcsón kínálják az áraik, árukat és szolgáltatásukat, Jó, világos, ezt majd kiavítjuk, mert ugye Németországban én mindig azt képviseltem, hogy ugye francia cégek is lehessenek a német piacon. Viszont amikor elmentünk Franciaországba, akkor megint nem sikerült a dolog. Most megint neveket mondtam, elnézést. De el tudom mondani, hogy miért tettem ezt. Annak idején a Deutsche Bahn azt mondta, hogy mindenki ugyanannyit fizessen, csak aki nagyon nagy ügyfél, az kap, az kap kedvezményt. És egy, egy nagy ügyfél volt, ez a Deutsche Bahn volt tehát én otthon is ugyanazt, a, ugyanazt képviselem, ugyanazt a véleményt, mint amit itt. Tehát én a tisztességes versenyt ö, szerettem volna mondani. És uh, példányt, uh, vagy példát akartam mondani, és ezért nem, ezért nem, uh, nem Franciaországot mondtam, hanem csak ezt, ennek az adónak a nevét, ez lehetne Franciaország, lehetne Luxemburg, stb. stb. Tehát uh, valóban uh, otthon is ugye ezt csinálom, ezt Rubik úr is tudja. Tízes módosító esetében csak azt akartam mondani, hogy erről majd később szavazunk, tehát az én javaslatom persze jobb, véleményem szerint, de ez, az pedig a második legjobb, amit ön javasolt. 15-ös, 16-os, az nem lehet, tehát nem lehet ugyanaz, a, ugye Berlinben is a, a tömegközlekedés esetén volt ez a példa. Én nem szeretném azt, hogy a cégek az utasok költségén több üzletet csináljanak. A BFHG esetében is az, az történt, hogy 22 órától a taxit lehetett fogni, és azt kifizették. És 14, 14 nap után az történt, hogy amikor például amikor például a buszvetők közül mentek, és azt mondták, hogy akkor most miért, miért jöttek tehát miért voltak korábban a, a, a szállítások, és akkor kiderült, hogy a finanszírozás miatt a finanszírozást próbálták kijátszani. Tehát az, hogy valaki eh, Frenzburgban vagy Rosenheimban száll ki, például a, a vasút, vagy száll be a vasútba, ez sem mindegy. Tehát a pontosság igenis fontos, és nem csak arról van szó, hogy, hogy a, a, cégeknek, a cégeket hozzásegítsük ahhoz, hogy a profitjukat növeljék. És ez ezért a, a vasúti, a vasút esetében sokkal nagyobb a kockázata ennek, mint a légiforgalomban, hogy kiátszák ezt a fajta szabályozást a cégek. Ami a postai szolgáltatásokat illeti Németországban, csak azt tudom mondani, hogy a, a fiam egy ilyen cégben dolgozott, azt mondták, azt mondták a, azt mondták a, a postásoknak, vagy a postai szolgáltatóknak, hogy nem is kell kulcs bizonyos ajtók kinyitásához, hanem egy, eh, nem egy bankkártyával egyszerűen ki tudják nyitni, és így, tudnak bejutni olyan helyekre, ahol igazából nem is tudnának bejutni, ez pedig már illegális. A, a sín, a, a sínek ugye a világ köldök, eh, köldöke, vagy köldök zsinórja. Hát ez azért nem teljesen igaz. A közúti közlekedés is azért jelentős szerepet játszik. Jelen pillanatban még mindig a közúti fuvarozás és a közúti közlekedés a legfontosabb, és ennek minden következményeivel együtt. És még egy dolog. A határokon átívelés esetében Rheinland fázban ból kaptam panaszleveleket, ahol azt mondták, hogy ha ezt az, ezt az általányos szegű illetéket bevezetik, akkor már nem fogja megérni országhatárok között szállítani, és ezért Európát úgymond szétdaraboljuk, és ezért ez nem történhet meg. Ennek további nagyon komoly következményei lesznek, lehetnek, és még rosszabb következményei, mint az, hogy, hogy bezárjuk úgymond a határainkat. Ezért kifejezetten ezzel nem vagyok, és miután hallom az elnök úr szólt, ezért be is hagy, abba is hagyom. És köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Thank you, Michael. It's good to know you see. Köszönöm, Mihály örülök eh, annak, hogy a vasútat eh, látod eh, a világ közepének. Holnap szavazunk erről. Az Ekon szakbizottság november 13-án szavaz, és plenárisra decemberbe kerül a kérdés. A következő napi rendi pont, remélem, hogy hamar végzünk, ezzel, mert Dameneki biztos itt van. Ez a saját jelentésem az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák témájában. Én itt mindössze néhány általános megjegyzést szerettem volna csak tenni, és aztán pedig a módosítókkal foglalkoznék. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a munkáját, és egyetértek azzal, hogy sok dologban meg tudtunk egyezni, de van egy-két dolog, amiben probléma maradt. A rendelet céljai támogatom, közös keretet akarunk létrehozni, az európai statisztikák vonatkozásában ugye a statisztikák összegyűjtése, feldolgozása, közlése, továbbítása témájában ugyanakkor vannak problémáim a hatáskör delegációkkal, a hatáskör átcsoportosításokkal, ugyanis a javaslat megengedi az Európai Bizottság számára azt, hogy ő maga szabjon meg bizonyos definíciókat, illetve ő maga döntse el, hogy mely területeken van szükség delegált aktusokra. Én azt gondolom, hogy az ilyesmi az a szokásos jogalkotási útra tartozik, ezért is nyújtottam be olyan módosítókat, amelyek korlátoznák a bizottság delegációs jogait. E, emellett a szatellit e, adatok vonatkozásában is nyújtottam be módosítót, e, szociogazdasági indikátorok szükségesek ahhoz, hogy globális képet kapjunk a turizmusról, illetve annak globális hatásairól, beleértve a helyi gazdaságra, a munkahelyekre, a környezetre gyakorolt hatását. Éppen ezért mi bátorítani kívánjuk a módosító tagállamokat arra, hogy turisztikai szatellit számok kapcsolatban pilotprojekteket végezzenek. Nyilván a TSA-k vonatkozásában harmonizált táblázatokra van szükség, ehhez a bizottságtól várunk javaslatot. Ami a képviselők módosítóit illeti, eh, hadd mondjam el, hogy a nagy részükkel egyetértek, eh, a szocialista módosítókkal, a zöld módosítókkal, sőt, Fidanza úr módosítóival is. A 32-essel van egy kis problémám Fidanza úr módosítójával, amely a statisztikák össze a az éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokra vonatkozik. Nem tudom, mit ért ez alatt pontosan, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy én az elnökséggel beszéltem, ők se tudják, mire gondolt Fidanza úr. Éppen ezért nem támogatják azt, hogy ez külön elemként szerepeljen a jelentésben, tehát az éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek az utazás során. Jelenleg tehát úgy érzem, hogy ezt a módosítót nem tudom támogatni, Fidanza úr és mások módosítóját, bár nagy örömmel meghallgatom őket, illetve az Európai Bizottságot, bocsánat, hogy mégis miről lehet szó, de az elnökség azt mondta, hogy a tanács valószínűleg a statisztikák ilyen felosztását nem fogja támogatni. E, sajnos Kozal úr elment, Kosa úr elment, e, az ő módosítóját nem tudom támogatni. E, az egynapos turista utakra vonatkozó módosítóját szerintem ezt nem lehet csak úgy kivenni, anélkül, hogy a statisztikák egésze érintve lenne. A, ami a többi frakció és egyéni módosítót illeti, azokat támogatni tudom. Tehát ez az egyetlen problémám. A 32-es tehát az egyetlen probléma Fidanza úr módosítója az éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Nos, Fidanza úrnak adom meg a szót először. Köszönöm és szeretném megköszönni azt a nagyszerű munkát, amit itt végzett, és az elvekkel a néppárt is természetesen egyetért. Azzal a ponttal kapcsolatban, amit most ön említett, a delegált aktusok, ebben is egyetértünk. Mi is úgy gondjuk, úgy gondoljuk hogy a főbb változások, a rendelet főbb megváltoztatásai vonatkozásában a normál jogalkotási eljárást kell alkalmazni. Támogatjuk eh, azt a módosítót is, a 21, 22, 23, 24 Kósa úr módosítója, szerintem ezek vissza leszeknek vonva. Ez akkor az egynapos turista utak bevonását, illetve figyelembevételét eh, megtartaná. Ugye a 22-es módosító definiálja az egynapos utat, és úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban lesz egy szóbeli módosító, valójában a titkárságban meg is kapta, ez egy kigazítás, ez egy terminológiai kigazítás lesz ez a szóbeli módosító. Azért, hogy a szöveg többi részével egyeztessük itt az egynapos utak definícióját. Ami a 8-as és a 25-ös módosítót illeti, a 8-as támogatjuk az előadótól, a 25-ösekkor okafogyottá fog válni a 26-os kósa módosítóval is van egy kis probléma, ez ugye a hatályba lépésről szól, az adatgyűjtési szabályok hatályba lépése, de beszéltünk Kósa úrral, és aztán abban állapodtunk meg, hogy egy másik szóbeli módosító keretében a hatályba lépésre vonatkozó módosítót megváltoztatjuk. Tehát, ha egy felülvizsgálatra kerül sor a rendelet valamelyik adata vonatkozásában, e, tehát ha egy fel, felülvizsgálat van, és szeptember 30-ig ez nem fejeződik be az előző évben, akkor a kis és középvállalkozások vonatkozásában a hatályba lépést egy évvel csúsztatjuk, hogy alkalmazkodni tudjanak. Azt gondolom, hogy ez az módosító, amelyik Kósádamétól eltér, amelyikben június 30-a szerepel, ez további három hónapot biztosít, a, és ez egy észszerű kvázi kompromisszum annak érdekében, hogy elegendő időt adjunk az adatok összegyűjtésére. Említette azt is, hogy ellenzi Kósa úr 27-es módosítóját is, mi pedig ezt támogatjuk, mert ez egyszerűsíti a kategóriákat. gyakorlatilag magán személyes cél, illetve szakmai üzleti cél. Szerintem ez észszerű, továbbra is támogatjuk. Ami a 32-est illeti, ez éttermi szolgáltatásokról szól. Azért nyújtottam be, hogy a szövegben konzekvensek maradjunk. Valójában a függelékben ez már szerepelt az egynapos látogatásokkal kapcsolatban. Ott ezt fontos statisztikai adatnak tartottuk, tehát az egynapos módos, az egynapos utaknál ezt egy fontos adatnak tartottuk, és én ezért gondoltam azt, hogy a hosszabb tartózkodások vonatkozásában is az éttermi szolgáltatásokat, illetve azokat a költségeket külön kellene eh, számolni, illetve erre vonatkozó adatokat külön gyűjteni. Ez nem élethalál kérdése természetesen, nem fog bennünket egymás ellen fordítani, de azt gondolom, hogy fontos azért, hogy a szövegnek belső koherenciája megmaradjon, illetve ha el akarjuk ismerni az ételmi szolgáltatások fontosságát az idegen forgalomban, függetlenül attól, hogy milyen hosszú a, az idegenforgalmi látogatás, illetve a turistaút. Köszönöm. Mrs. Meissner. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Ez esetben uh, Ugyász úr nevében beszélek, aki az adunk, ő ma nem tud itt lenni, úgyhogy köszönöm szépen a jelentést és az együttműködést. Rövid leszek, amit kérte. Sok dologban egyetértünk teljes mértékben, néhány dologban térünk el, ezek pedig azok a dolgok, amiket már meg is beszéltünk. A 27-es módosító esetében mi is azt gondoljuk, hogy a, ez a rövidítés az valóban értelmes, és így jobban kezelhető, ezért a 27-esnél egyetértünk. Ami pedig a 31-est illeti, itt szintén az ADA részéről egyetértünk, mert, mint elmondtuk, a korlátozott mobilitás, a csökken mozgásképességű személyek esetében valóban indokolt ez a módosítás, és amit az EPP indoklásként elmondott, az valóban szerintünk is elfogadható, úgyhogy elfogadjuk minden mást egyébként. Azt gondoljuk, hogy nagyon jól megoldottak, úgyhogy minden más módosító esetében követni fogjuk az önök szavazá- a szavazásban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Durán asszony. Köszönjük szépen. Én is szeretnék köszönet mondani ezért a rendkívül jó jelentésért, azonban néhány megjegyzésem lenne. Lenne egy környezetvédelmi meggondolásunk, illetve a, a klímaváltozással kapcsolatban a kibocsátások területe Először is azt gondolom, hogy a 25-ös módosítás az tovább megy, mint a 8-as, tehát először azon arra kellene koncentrálni, és hogyha ezt nem fogadják el, akkor lehet átélni a 25-ösre. Mert ez egy fajta környezetvédelmi hatásokra cél, vonatkozik, és az ökocímkéket is érinti. Ezért szeretném a kollégákat arra bátorítani, hogy ezt vegyék figyelembe, Simpson úr néhány gondolata valóban kiváló, akkor, amikor azt mondja, hogy a gazdasági hatásokat vegyük figyelembe, míg a 25-ös logikusabb, ott nem csak a teljes turizmus szektorban veszi figyelembe a széndiokszid kibocsátás száma, hanem az egész szektorra, a, tehát a, a szállítási szektorra. Tehát én ebben teljesen mindegy, hogy, hogy valaki kocsival megy, és, és így történik a kibocsátás, vagy vonattal, stb. stb. Tehát ennek igenis figyelembe kell venni a hatásait másodszor. A 2.1.1-es mellékletre vonatkozó módosítóban azt mondjuk, hogy a kerékpárokra eh, koncentráljunk. Nem azért, mert sokan mennek eh, szabadságra eh, kerékpárral, csak ugye sok esetben valaki mondjuk bérel egy biciklit, vagy esetleg biciklivel indul el a szabadságra. Tehát a 31 egyes vonatkozóan azt gondoljuk, hogy valóban hasznos lenne tudni, hogy milyen régiókban mi történik. Persze nem akarunk nyomást gyakorolni a KKV-kra, és tudjuk, hogy ez jelentős beruházás jelentene kis szállodák, kis cégek esetében, de azért mégis kell támogatni olyan fajta szakpolitikákat, hogy, hogy azért a, az épületeket eh, tényleg úgy alakítsák ki, hogy a csökkent mozgásképességű személyek eh, számára is ez elfogadható legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm. A bizottság nevében Dimonta úr. Um, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen a támogatást. És a második részét a módosítóknak, amelyeket megkaptunk, azt is. Ami a delegált aktusokat illeti, azt gondolom, hogy az intézmények egyetértenek időközben, és mi is egyetértünk a, a rendszerek, tehát a 2-es, 3-as, 5-ös, 7-es, 10, 11, 16-os módosítókkal igazából valóban mi is egyetértünk, hogy nem lesz egy probléma a megegyezésre jutás. Ami pedig a technikai dolgokat illeti az egynapos utak esetében, a 21-es, 23, 24-es módosítókat nem fogjuk tudni támogatni, mert uh, ugye örülünk annak, hogy az előadó be, uh, tehát, uh, bevezette ezt a, ezeket az egynapos utakat, és a tanácssal való konzultációink is uh, abba az irányba mutat, hogy ezt figyelembe kell venni. A 17-es részben ugye ezt érinti, és a tagállamok is úgy tudik, hogy egyetértenek azzal, hogy vonjuk be az adatokat az egynapos utakra vonatkozóan is az adatszolgáltatásba. Ami a 22-es módosítót illeti, a definíciója az egynapos utaknak, meglepőtt meglepődtünk, hogy itt hozzátettek egy definíciót, mert a 4-es, 5-ös bekezdés az, ami megmondja a hatáját e-, ennek az egyetemes utaknak, de azt gondoljuk, hogy ez, ez maga ugyanaz, mint a definíció, tehát igazából akkor, akkor miért van erre szükség? A tagállam pedig azt, tagállamok azt javasolják, hogy, hogy a saját tagállamában tett egynapos út tartozon ide, és hogyha elmegy egy másik országba, és ott tesz egy egynapos út, akkor az ne. Tehát a tagállamok nem feltétlenül vannak meggyőződve arról, hogy, miért, hogy, hogy kell-e a második cikkben egy meghatározás, amikor már a, a 4-es, 5-ös paragrafusban vagy bekezdésben ugye a hatály le van, tisztázva van. A rekreációt is említjük, és itt ezzel kicsit kivonjuk ezt a fogalmat a tisztán turisztikai statisztikákból, hiszen mi van akkor, hogyha valaki elmegy az uszodába, vagy egy egyéb ilyen hasonló helyre, akkor azért tartunk attól, hogy esetleg túlságosan általános lesz a rekreáció, és akkor nem igazán csak turisztikai jellegű dolgok, azok tartozhatnának bele az adott szolgáltatásba. Továbbá. 18-as, 25-ös módosító esetében a turizmus ökológiai fontosságáról, ami a 18-as módosító, illetve ugye ott a 6-os preambulum bekezdésre utalunk, és azt mondják, hogy a, a nemzetközileg elfogadott uh, standardek turisztikai számlát céljára a halmazjátámasztók továbbításáról szóló javaslat előkészítésnek, stb. stb. Azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül ez a megfelelő eszköz, hogy az ökológiai fontosságot mérjük. Dánia és Svédország bizonyos előkészítő munkát folytatott a TSák és a gazdasági, a környezeti szatellitszámlák között. Nem teljesen biztos vagy világos itt még az egyes tagállamoknak az álláspontja meg kell nézni a jelenlegi gyakorlatot, és akkor a megfogalmazást az szerint kell alakítani. Ami az ezzel kapcsolatos 25-ös módosítót illetni, ez nem ez nincs összefüggésben a TSA-kkal. Ugye a TSA az egy, a TSA az egy nemzetközileg elfogadott keretrendszer, ezért kicsit nehéz itt unilaterálisan azt mondani, hogy akkor ez most hirtelen tartalmazza a, a, a környezetvédelmi aspektusokat is. De természetesen az, hogy kísérleti tanulmányokat, vagy kis projekteket indítsunk ebbe az irányba, hát az nyilván teljes mértékben hasznos lehet. És egy dolgot szeretnék felhívni a figyelmet, ami esetleg problémás lehet, hogy nem térünk -e el túlságosan a turizmus területéről, mert azért itt turisztikai statisztikákról és azoknak a szabályzásáról van szó, nem akarnánk itt behozni túl sok közlekedési, energia, környezeti e, témát, hiszen ez turisztikai statisztika még egyszer, nem az összes többi ezzel kapcsolatos statisztika. És hát ennek a szabályzásnak is e, ugye az lenne a célja, hogy a, a turisztikai mozgásokat e, figyelje, és nyilván vannak másodlagos hatások is. A 25-ös módosítóra térnék, mert ez a 18-assal kapcsolatos. A 19-es módosítóban e, ugye a, e, azt szeretném elmondani, hogy az e, kettes melléket 1B pontjában szerepel az, hogy a háztartások mondják meg, hogy miért nem vesznek részt a turizmusban. Erről egyébként már van, tehát erről már van információnk a jelenlegi szabályozás alapján is, tehát ez kérdés. Különösen az, hogy ide az idősek, más nyugdíjasok, fiatalok, fogyatékkal élők, nehéz helyzetben lévő családok eset, esetében ugye, sok ország bizonyos felméréseket már végez, de azért ezek 5-10 ezer emberen elvégzett felmérések szoktak lenni, és ez még nem elég ahhoz, hogy egy megbízható statisztikát vagy mutatót biztosítson hát a teljes társadalomra vonatkozóan. Persze szerencsére nem olyan nagyok azért ezek a csoportok, hogy óriási számban jelen legyenek a társadalmakban, de mégiscsak mégiscsak szükség lenne őket tágabb körben megkérdezni. Tehát ezt uh, szeretnénk figyelembe venni, mint azt már korábban említettem, bizonyos dolgokat már itt is figyelembe veszünk, vannak más uh, területek, például ilyen szocioökonomiai uh, mutatók, például az, hogy a háztartások a háztartásoknak legalább évente egy hetet lehetőségük legyen szabadsággal tölteni, ugye ezt is megkérdezik el és rákérdeznek. A 19-es fordítóban tehát a, az a megvalósíthatósága is felmerül a kérdése, hogy relatív kis számú csoportokat is fel tudjunk mérni. A 20-as módosító, de mondta úr, elnézést, van kint egy biztos, aki vár, örülök, hogy a, tehát, hogy örülünk, hogy itt általában természetesen megadjuk a lehetőséget, hogy sokat beszéljenek, de szeretném, hogyha lassan azért lezárnám, mert itt a biztos úr kint vár, és valóban a tagok is a 32-essel kapcsolatban még szeretnénk hallani a véleményét. Jó, röviden azért a 20-assal kapcsolatban. Itt uh, ugye a TSA egyre vonatkozó egyik uh, táblázat már részben le van fedve az új a TSA-kra vonatkozó módosító indítványjal. 32-es tehát. Mi is itt azon gondolkodunk, hogy mi is az éttermi szolgáltatásoknak a definíciója, a TSA definíciója, és a többi. És a többi az éttermi szolgáltatások fontos faktor lehet, hogyha ezt a módosítót benhagyjuk, akkor lehet, hogy jobb lenne arra utalni inkább, hogy éttermek és kávézók. És ugye mik azok a termékek, amelyeket a turisták vásárolnak ilyen típusú üzletekből, és olyan egyéb üzletekből, ahol elvisznek, ahol elvisznek valamilyen ételt, és nem szupermarketekre gondolok itt. Végül pedig, ami a 31-es módosító illeti ez a csökken mozgásképességű személyek, a kettes szakasz az a keresleti oldalról közelíti meg a statisztikát, tehát nem a, a, a szállásadó intézmény, intézmények vagy intézetektől. Itt megint csak az a probléma merül fel, hogy túl kicsi lehet ez a, a terület ahhoz, hogy felmérjük a teljes jelenséget. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor holnap szavazunk és a Transport Bizottságban a plenárison januárban. Köszönöm szépen. De van, aki biztos úr jelen van és készen áll, úgyhogy akkor ő következik. tényleg. So, that's the Commissioner's EPA going off. <laughs> First of all, Commissioner, thank you very much indeed. Köszönöm, biztos úr. Biztos asszony, hogy eljött. Kicsit késésben vagyunk ahhoz képest, amit közöltünk önnel, mint menetrend most adnánk önnek mintegy 15 percet arra, hogy beszéljen az integrált tengerészeti politika jövőjéről, és a bizottság munkaprogramjáról az integrált tengerészeti ügyeket illetően. Öné a szó, biztos asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném önnek megköszönni a meghívást, és azt, hogy beszélhetek önöknek, önökhöz. Másodszorra vagyok itt, tavaly júniusban már jártam itt, és válaszoltam a kérdéseikre a Meissner jelentéssel kapcsolatban, mert szintén az Integrált Halászati Bizottságról szólt halászati politikáról szólt. Tehát ez egy olyan politika, amelyet az Európai Parlament mindig támogatott, az integrált tengerészeti politika. És elmondhatom önöknek azt is, hogy nagyon jól átgondolt szakpolitikai javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek világos, ambiciózus jövőképet vázolnak fel a tengerpolitikával kapcsolatban egy sor potenciális új lehetőség jelenik meg, illetve az EU 2020-as stratégiájának tengeri dimenzióját is kibontja. Érdemes tehát akkor azt is megállapítanunk, hogy honnan indulunk, mit tettünk eddig, és utána pedig rátérnék arra, hogy milyen projektek vannak 2011-re. Mit tettünk eddig? Szeptemberben egy 2020 tengerész, tengerészeti politika közleményt adtunk ki, amelyben a növekedés lehetőségeit tárgyaltuk. Ugyanakkor további tudásra van szükség, ehhez a tudáshoz mérnökök, tudósok közreműködésére van szükség, hogy ez a növekedés ténylegesen beindulhasson a mi javaslatunk minden olyan adatot felhasznál, amelyet az EU tagállamai gyűjtenek, összegyűjtenek, és ez, létre, ez lehetővé teszi számunkra, hogy az önök által megfogalmazott célokat is teljesítsük. Mondok egy példát, gyorsabban tudunk majd reagálni a váratlan ö, tragédiákra, mint amilyen a Deepwater Horizon volt. És azonosulni, idomulni tudunk. Őre tudjuk jelezni a klímaváltozást, illetve a tengerszint emelkedését. 100 e, millió euró is megtakarítható azzal, hogy London, Velence és Hollandia megvédését könnyebbé tesszük. Tehát 100 milliós, évi 100 milliós megtakarításról van szó, hatékonyabb adatgyűjtésről és megtakarításról egyszerre. A második dolog, amit eddig már megtettük, az a, megtettünk, az a tengeri vizsgálatok integrálása, az információ csere, környezet védelmi célú információ csere, ezt megint csak támogatta az Európai Parlament. A bizottság egy közleményt fogadott el két héttel ezelőtt ebben a témában, amely egy roadmap-et tartalmaz, és egy menetrendet a tagállamok hatóságai részére, eh, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják költséghatékonyan az adatokat kicserélni. 2011-ben ezt az adatcserét megvalósítjuk két kísérleti projekt, két pilot projekt formájában, amelyek már most is futnak, illetve végrehajtjuk a menetrendet, a roadmap-et. A bizottság a kék gazdasági növekedés érdekében mindent megtesz, és megpróbálja azt valósággá tenni, megvizsgáljuk azokat a területeket, ahol a technológia és a kutatás számára még vannak tennivalók, ez megint csak egy bizottsági közleményben fog megjelenni 2012-ig. Emellett támogatjuk a turisztikát, illetve a tengeri turizmust. Van egy politikai keret annak érdekében, hogy a magas minőségű turizmust előmozdítjuk, előmozdítsuk, ez a tengerparti területeken munkahelyteremtéssel is együtt fog járni. A tengerparti és a tengeri turizmus teljes mértékben figyelembe vettük ebben az új szövegben. Ez megint csak egy újdonság, amely hozzáadott értéket jelent az integrált tengerészeti politikában. Akkor most 2011-ről beszélnék, mit kívánunk jövőre tenni. Egy az erő, először is a különleges tervezésről beszélnék. A parlament szólította fel a bizottságot, hogy tegyen valamit ebben az ügyben. Mi most egy cselekvési javaslatot készítünk el, amelyek révén a tagállamok számára a tengeri terület felhasználását eh, egy egységes megközelítés alapjává tesszük. A határon átnyúló együttműködést kívánjuk megerősíteni eh, a tagállamok és a régiók között. A az EU szintű tengerészeti tervezés illeszkednie kell a többi EU politikához, illetve figyelembe kell vennie a szubszidiaritást is. Egy hatástanulmányt fogunk végezni a Maritime Special Planning témakörében. Egy nyilvános konzultáció fogja ezt megelőzni emellett számba vesszük a nem kötelező és kötelező jogszabály alkotási lehetőségeket és lehetséges javaslatokat is önökkel konzultálva. A Maritime Special Planning tehát az első politika, a második tengeri szennyezéssel kapcsolatos fellépés, a parlament kérte ezt is. A terv egy sor egyedi megközelítést tartalmaz, ugyanakkor az árapály potenciáját is figyelembe vesszük. E, így hozzá tudunk járulni a széndiokszid kibocsátások e, szintjének csökkentéséhez. Az atlanti hátság révén megvalósulhat a kulturális sokszínűség. A konzultációs folyamat tehát a jövő júniusig tart. Ez a javaslat tömeg természetesen pénzügyi eszközöket is igényel, amelyeknek hatékonyaknak kell lennie a 2011-es 11-től 13-ig terjedő költségvetési időszak során. Ezzel el is érkeztünk a legfőbb javaslathoz, az INP támogatása, egy rendeletet alkotunk ennek érdekében. ha nem finanszíroznánk a különböző tevékenységeket és programokat, akkor az nagyban hátráltatná a politikai céljaink megvalósítását. Úgy gondolom, hogy az 50 milliós javaslat, finanszírozási javaslat rendkívül szerény. Különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy három célt szolgál egyszerre. Először is a bizottság számára a feltáró munkát folytatja és megkönnyíti. Ezt már egy előkészítő és tesztprojektek révén elkezdtük. Emellett gyakorlati formát ad az integrált tengerészeti politika megvalósításának, megint csak megfelelve ezzel a parlament, a tanács és az érdekeltek elvárásainak. Kiegészíti a jelenlegi és jövőbeli finanszírozási lehetőségeket is. Ez megint csak olyan dolog, amit aláhúznék, tehát a létező projekteken túlmenő pénzek lekötéséről van szó. A harmadik dolog pedig, hogy a többi EU finanszírozási eszközzel való szinergiákat ki tudjuk használni, koherensebben lesznek felhasználva a pénzek tehát az integrált tengerészeti politika mindenki számára hasznos lesz. Azokat a projekteket fogjuk finanszírozni, amelyek mindenki számára hoznak hasznot, konzultálva a nem kormányzati szervekkel és egyéb érdekeltekkel a tagállamokban. Ezért is kérném önöket, hogy a jogalkotási folyamatot gyorsítsák fel, minél hamarabb lépjen hatályba 2011-ben ez a rendelet. Az Európai Parlament lelkesedése e, nem megkérdőjelezhető. Meissner asszony tavalyi jelentésében önök is követelték a rendelet mi hamarabbi elfogadását, és ezzel megint csak megmutatták, hogy értik az integrált tengerészeti politikának a fontosságát. Az Európai Bizottság nagy örömmel működik együtt a parlamenttel annak érdekében, hogy ez a politika tényleg életbe léphessen. Tudjuk már, hogy mire lesz képes ez a politika. Megfelelő pénzügyi támogatással még többre lehet képes. Tisztelt képviselők, elnök úr! Én biztos vagyok abban, hogy az önök támogatásával 2011 egy ú, egy jó év lesz a politikák megvalósítása szempontjából. A bizottság minden szerve már dolgozik azon, hogy a 2020-ig tartó pénzügyi tervezési időszakot előkészítsük. Az én szolgálataim is azon dolgoznak, hogy a tengerészeti dimenziót minden fejezetbe beépítsük, mert az integrált tengerészeti politika egy mainstream politika most már, ez a hivatalos álláspontunk, a jövendőbeli növekedés és jólét alapja. Az integrált tengerészeti politika nagykorúvá vált, és szüksége van az önök támogatására. Biztos asszony, köszönjük szépen. <clears throat> Nagyon köszönjük ezt a felvezetést, ezt a bevezető szöveget. Kérem, eh, mindenki jelentkezzen, aki óhajt felszólalni. Komonc a néppártól, Komon eh, Szárkosz úr jelentkezett. Elnök úr, köszönöm szépen és a biztos asszonynak is köszönetet mondok, hogy eljött hozzánk és beszélt az integrált tengerpolitikáról. Tudjuk, hogy ez egy viszonylag friss dolog, de nagyon dinamikusan fejlődik az ő vezetése és felvizsgálata alatt. Mindannyian nagyra törő politikát, szakpolitikát szeretnénk, de vajon reális -e ez? Vajon a céljai kivitelezhetőek-e? Különösen ugye a teban dolgozó összes ember és vállalkozás integrációja, nem tudom. Ugye egyrészt ugye mindenki ezt akarja, de vajon realitása van-e ennek? Nagyon nehéznek ígérkezik ez a terület említette, hogy a tengeri térséget meg kell szervezni, a megfigyelés területét. Nem tudom, hogy a három ön által említett részterület ugyanolyan tempóban fejlődik-e majd, ha nem, akkor melyek a fontossági sorrendben a rangsorok? A főbb kérdés, a legfőbb kérdés persze a pénz, a finanszírozás. 50 millió euróról beszélt 2013-ig. Hát ez nem valami sok. Hogyha az ember egy igazi szakpolitikát akar, akkor ugye ez nem túl sok, és számos kérdés is felvetődik. Említette, hogy szükség van arra, hogy a tengeri térséggel kapcsolatos dolgokat megszervezzük, de hát nem tudom, hogy most hányadán állunk, hogy az itteni fejlődés az mennyiben, milyen mértékig kapcsolódik a más területekhez. A tenger joggal kapcsolatban ugyancsak tudnunk kell, hogy finanszírozásra van szüksége téren. Aztán nem tudom, a, harm, a tengerparton rendelkező harmadik országoknak nyújtott finanszírozás valamiféle premissza alapján történik-e, vagy a tengerjog alapján. Nagyon nehéz olyan tengeri szabályozást, olyan tengeri szabályozást megvalósítani, hogyha vannak országok, amelyeknél mások a hivatkozási alapok a megfigyelésről is szót ejtett, figyelmesen hallgattam önt, de e, bár támogatom a gondolatot, nem egészen értem, hogy a különleges e, tervezésen belül vajon az EMSZ-nak is megvan-e például a maga helye. Nem szeretném túlzásba vinni a felszólalásomat, Engedje meg, hogy még egyszer köszönetet mondjak, biztos asszony. Tudja, hogy a bizottságunk támogatja az önök törekvéseit. És nagyon figyelmesen követjük a program további életét. Reméljük, hogy 2011-ig integrálható lesz. Denel úr, három perc. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd kezdjem én is az üdvözléssel, elnök asszony, biztos asszony. Úgy tűnik, hogy a elővezetés alapján nagyon ambíciózus programról van szó. Ez a tengerpolitikának minden aspektusára kiterjed. Számos konkrét pontot említett asszonyom, de azt hiszem ön is tisztában van azzal, hogy kicsit neheztelünk, amikor arra gondolunk, hogy hogyan lehet egy ilyen tág hatályú tengerpolitikát a gyakorlatban megvalósítani. Ha megvizsgáljuk a földközi tenger térség e, országainak különféle történelmi, e, történelmét, kulturális hagyatékát, egyáltalán, hogy hogy élnek a tenger partján, a tenger mellékén. Nos, ennek alapján én biztos vagyok benne, hogy az integrált tengerpolitikát e, folytatni kell még hozzá a földközi tenger legyen középpontban. Meg kell gondolnunk, hogy a tengert hogyan tudjuk használni, ehhez emberi erőforrásokra van szükség, illetve ezeket az erőforrásokat finanszírozni is kell valamiből. ez egy kiemelt cél. Ezeket megfelelően kell menedzselni, hogy a, a rendelkezésünkre álló tengeri területekkel hogyan gazdálkodjuk. Ugye hát ezt mindenki el tudja fogadni, de itt is különös súlya jelentkeznek a határon átnyúló szakpolitikai kérdések. Rendkívül fontos a téma és ön személyesen is hivatkozott különféle tevékenységekre, ezek kapcsolódnak a tengerhez, általában a hajózás, ugye, úgy, ahogy van, illetve minden egyéb ehhez kapcsolódó tevékenység a tengerrel kapcsolatos. Mindenképpen fontos, hogy ezek a dolgok megfelelően működjenek. Itt azonban valószínű, hogy majd eljutunk oda, hogy nagyon fontos, hogy a tengeren a biztonság minél magasabb szinten eh, lehessen megvalósítható. Eh, ez eh, kiterjed például a hajózási navigáció kérdéseire is, de a kalózkodásra is gondolnunk kell az Európai Uniós kontextuson belül ezt nem hiszem, hogy meg tudjuk oldani, de valószínű, hogy a koncepciójunkkal el tudunk menni az ENSZ-hez. Ott valószínű más szemszögből tudnak viszonyulni ehhez az egész kérdéskörhöz. Mi egyedül nem fogunk megbirkózni ezzel a kérdéssel. Gondolkodtam azon, hogy hogyan tudnánk valahogy megfogni, kezelni a kalózkodás kérdését Remélem, hogy ön majd megosztja velünk a gondolatait ezzel kapcsolatban. Nem tudom, elgondolkodtak-e azon, hogy mikor tudnánk beindítani a tengeri kvázi irányítást, vezetést. Mondtam, három perc, szól az elnök. Kedves biztos asszony, örülök, hogy itt van és azt is nagyon jónak találom, hogy ma volt ideje um, a végleges jelentést bemutatni nekünk. Valóban azt gondolom, hogy nagyon fontos az integrált tengerészeti politika, ezt ön is tudja, és azt mondta, hogy ez egy mainstream szakpolitika, ez így van. Mindenki, aki ezzel foglalkozik, az ezt, is, az ezt észreveszi, és tudja is. Csak éppen az a probléma, hogyha egy ilyen átfogó szakpolitikát nézünk, akkor rendkívül nehéz, ugye, hogy hogy is finanszírozunk ezt. És ugye önöknek most ez a problémája, ha jól értem, és el is mondta, hogy tovább kell menniük, és ezt is jónak találom, tehát hogy 2011-re világosnak kell lenni, ugye, hogy honnan jön a finanszírozás, és mennyi az, hogyan lehet hatékonyan az integrált tengerészeti politikát. Szeretnénk nyilván biztosítani azt, hogy a megfelelő források rendelkezésre állnak, és azt is el kell dönteni, hogy hol hol kezdjük egyáltalán a munkát. És ugye ez is egy kérdés önfelé, hogy hol is akarja elkezdeni mindezt. Ugye azt támogatja, hogy általánosságban mindez európaiaknak nekünk valamilyen előnyt hozzon. Persze ezt, gyakorlatilag ez alapján bármit lehet támogatni. És éppen ez a probléma, hogy azt gondolom, hogy különösen az adatcsere területen, területen, a tudományos területen kellene, hogy egy súlypont legyen, véleményem szerint. Egyszerűen azért, mert mint ahogy azt helyesen elmondta, hihetetlen sok potenciál fekszik a tengerben. Ugye egyelőre 10%-a van felderítve a tengereknek, és nagyon sok gazdasági növekedéshez is vezethet a tenger, tehát a munkahelyek szempontjából sem érdektelen a dolog. A nyersanyagok szempontjából is nyilván a tenger egy nagyon fontos előforrás, és talán ez is egy fontos gondolat lehet, hogy pontosan mit is tehetünk annak érdekében, hogy a kutatási program keretében egy integrált tengerészeti politikát kialakítsunk. Említette továbbá a felülvizsgálatot, ez is teljesen igaz és helyes, és ott ugye az a kérdés, hogy mennyire, és itt egyetértek az előttem szólókkal, ugye a a, itt a, a árnyékelődő úr, akinek nevét most nem tudom pontosan, ő is ezt mondta, hogy nem hogy tényleg az a fontos, hogy, hogy tisztázzuk le, hogy a földközi tengeren például hol vannak nem teljesen világos illetékességi körök. Tehát a tengerészeti um, térség szervezése területén. A kutatási keretprogram mellett, mint ahogy azt mondta, az is célja lehet ennek a politikának, hogy egy ilyen Deepwater Horizon típusú katasztrófát hogyan lehetne elkerülni, vagy akár, hogyha már előtt, akkor kezelni. Ugye reméljük, hogy Európában ilyen nem lesz. Mit tanulhatunk ebből a katasztrófából, hogyan lehet erre jobban felkészülni, ez nagyon fontos továbbá. A jelentésemben arról is beszéltem, hogy egy hajóépítési stratégia nagyon sok munkahelyet teremthetne. Ebben is nagyon nagy potenciált látok. Számomra az is egy kérdés, hogy ön e tekintetben tud-e valamilyen stratégiát kialakítani, nem is tudom, hogy egyáltalán illetékes ebben. Ugye mondtuk azt, hogy szeretnénk jobban felkészülni erre a területre, mert nagyon sok munkahelyet lehetne ezzel teremteni, és nagyon sokat jelentett az integrált tengerészeti politikának. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm, Van Dalen úr. Köszönöm, és biztos asszony, köszönjük szépen. Az én csoportom egy reális programot szeretne látni, eredményeket szeretnénk látni. Számunkra két fontos tényező van, az egyik a szubszidiaritás elve, a másik pedig az, hogy egyúttal jobbá tudjuk tenni a környezetet, pontosabban a tengeri szállítás környezeti ható, hatásait szeretnénk valahogyan javítani. Három konkrét pontra térnék ki, ha megengedi. Nem tudom, hogy önök hogyan oldják meg a portfóliójukat Kalas úrral, de mivel ön itt van közöttünk, megkérdezném, hogy a 0,12%-os kén tartalom kérdésében hol áll pillanatnyilag, az északi tengeren, illetve a balti tengeren ezt a százalékos adatot állapították meg, ez egy komoly probléma, hiszen versenytorzulásokhoz vezethet. Szeretném, hogyha erre majd kitérne a válaszában. A második kérdésem az európai kibocsátás kereskedelmi rendszerrel kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozik. E, az IMO-n belül meg kellene vizsgálnunk ennek az eredményeit. Az IMO egyébként nem tudott e, igazán erős következtetéseket kialakítani, de ennek fényében biztos asszony e, ön elmondhatná, hogy milyen ellenvélemények vannak. Elnök, Végül pedig a csoportok részéről Kramer úr, három perc. Igen, köszönöm szépen, uh, uh, hogy meglátogatott bennünket és előadott. Uh, sokat beszélünk a Green Mobility-ről, a zöld mobilitásról, a hajó közlekedés a tengeren természetesen alapesetben hát környezetbarát közlekedési eszköz, hogyha a kibocsátásokat ugyanúgy, élesen kezeljük, mint máshol. És hogy ezt a, ugye a tengereken nincsen mm, rendelkezés a tekintetben, hogy ezt hogyan lehet megakadályozni, mert ugye ott nehéz olajat használnak, ott igazából szűrő nélküli égető berendezések vannak, szűrő nélkül, és alapesetben ugye meg kellene akadályozni azt, hogy, a, hogy, hogy ennek a hulladékja, ami ugye veszélyes hulladék, azt megfelelően kezeljék és ezt nagyon gyorsan meg kell változtatnunk, mert különben a hajó, hajózás, mint közlekedési eszköz elveszti a zöld jellegét. Tehát csak akkor lehet valamilyen, valami zöld közlekedési mód, hogyha valóban a kibocsátások tiszták. Ugyanakkor a költségek, annak a költsége, hogy <clears throat> egy óriási hajó motorja, te, természetesen egyébként a hajó költségehez képest nem olyan nagy, és hogy a szállítás a költségéhez képest is meglehetősen alacsonyak. Ennek ellenére rendkívül nagy a vonakodás a tekintetben, hogy ezt megváltoztassák. Tehát hogy az a kérdésem, hogy mi lenne az ön elképzelése a tekintetben, hogy a veszélyes hulladék elégetés, elégető berendezések szülő nélkül megszűnjenek. Köszönöm szépen. Uh, for two minutes, please, Mr. Rike. Rike úr, három perc. Elnök úr, köszönöm szépen köszönetet mondok a biztos asszonynak, hogy eljött közénk, valóban rövid akarok lenni, mint a Költségvetési eh, Bizottsági előadó az integrált tengerpolitikával kapcsolatban. Nagyon figyelmesen hallgattam önt, asszonyom. Azonban, amikor megvizsgáltuk, hogy a tenger milyen volument képvisel, aztán ezzel összevetjük az ön 50 milliós költségvetését, hát bizony felmerülnek a kérdések. Hatalmas tervet kovácsoltak, hatalmas programjuk van. Ehhez azonban nagyon kis pénz áll rendelkezésre. Kérdésem tehát, hogy a program definíciójától most eltekintve, hogyan szándékozzák önök összhangba hozni a költségvetést és magát a, a szakpolitikát. E, a tanulmányokat például önök készítik el, vagy bekérnek tagállamoktól tanulmányokat. E, az operatív intézkedéseket hogyan tudjuk finanszírozni tagállamokkal, vagy azok nélkül? egy hosszú listánk van e, a, kölcs, a költségvetéssel kapcsolatos problém, problémákról. Köszönöm. Bilba asszony, két perc. Elnök úr, köszönöm. Biztos asszony, szép délutánt kívánunk. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Általános aggály hangzik el szinte minden felszólaló részéről kérdés, hogy hogyan osszák fel az 50 milliót eh, az integrált tengerpolitika kifejtése kapcsán. Én úgy érzem, hogy az integrál tengerpolitikai megközelítésből hiányzik valami, mégpedig az, hogy, hogy legyen ennek valamiféle bázisa. Például beszéljünk a hajógyártásról, beszéljünk a halászatról. Ezek egytől egyik nagyon nehéz időket élnek meg, de ugyanilyen fontos a tengeri hajók biztonsága. Azok a hajók például, amelyek halászati célból futnak ki, sok kockázatnak vannak kitéve, de például külön veszélyt jelent a kalózkodás. Még valami hiányzik. Méghozzá az, hogy mintha nem lenne koordináció a bizottság és az érdekeltek között. Nem tudom, hogy hogyan fogják összehangolni a munkát a következő években. Egyetértek az ön által hivatkozott tanulmányokkal, de most mit fogunk csinálni? Támogatjuk a halászati politikát? Aztán ugye vannak tárgyalás alatt álló különféle megállapodások, E, vannak e, e, bizonyos partvidéki területek, ahol nincsenek alternatívák, aztán beszélnünk kell a hajógyártásról. Hallottam számos gondolatot, de azt mondanám, hogy lássuk tisztán, hogy milyen irányba haladunk, és biztos asszony, valóban koordinálni kellene ezt az integrált tengerpolitikát. Szeretném látni, hogy a koordináció valamilyen szinten megvalósul, hiszen a következő néhány év folyamán meg kell osztani ezt a bizonyos költségvetési összeget egy, kettő, három vagy négy fő projekt számára. Tehát szeretném tudni, hogy merre tartunk. És hát szeretném azt is látni, hogy a koordináció megvalósul, attól eltekintve, hogy a bizottságnak megvannak a kompetenciájuk. Nos, biztos asszony, akkor most én jövök. Ha elhangzott a hajógyártás kérdése, ettől beugrott nekem a másik oldal a hajók bontása. A hajóbontás is egy külön iparág, ezt is jó, jó lenne megjavítani. Ugye e pillanatban a bangladesi partvidéken szokták darabok, darabokra szaggatni a hajókat. Vandál úr is mondott valamit megtehetjük-e azt, hogy valahogy megakadályozzuk, hogy a konténerek lepotyogjanak a szállítóhajókról? Nem régen történt, hogy beszéltek erről az Európai Parlamentben. Ez nem csak a környezet számára veszélyes, hanem a navigációs szempontból is veszélyes. Úgy tűnik, hogy ezt megfelelő blazírtsággal fogadják, hogy évente 20 ezer konténer veszik oda a tengeri szállítások során. Ahhoz, hogy a tengeri, illetve a tengerrel kapcsolatos ágazat fejlődését segítsük, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy miféle bürokratikus akadályokat gördítenek a tagállamok. A szállítási módozatoknál nem kellene ilyen rémlátomásszerű komplikációknak kitenni a tengeri szállítást. Úgyhogy úgy gondolnám, hogy támogassuk, támadjunk rá arra a bürokratikus dzsungelre, amelyet az egészségügyi hatóságok, meg a vámhatóságok és társaik ö, ö, tanúsítanak. Biztos asszony, visszaadom a szót 10 percre körülbelül. Köszönöm szépen a felszólalóknak a felszólalásokat, hogy egész őszinte legyek. Az észrevételeik összecsengenek az én gondolataimmal is. Mondtam már, hogy nagy körültekintéssel kell eljárnunk. Nyilvánvaló, hogy reálisan eh, a realitás talaján maradva kell tovább lépnünk. Az első célunk az volt, hogy eh, eh, kapcsolatot vegyünk fel a tagállamokkal, ezért is beszéltem bőségesen az irányítás, a governance kérdéseiről. Őszintén remélem, hogy kialakul a tagállamokkal egy hálózat, Ebben részt vesznek majd az integrált tengerpolitika képviselet, képviselői. Minden tagállamban megvannak a kapcsolattartó pontjaink, nyilvánvaló, gondolom ezt megértik önök is, időre van szükségünk ehhez, illetve pénzre is. Szeretnénk, hogyha jelentkeznének olyanok, akik hozzáadott értéket tudnak generálni. Ezek után még ugye mondanám, hogy a szakpolitikánk három pillérből áll, a tengeri tudás, a tengeri megfigyelés, illetve a, a tengeri különleges tervezés. A tengerrel kapcsolatos tudás. Elmondom egy picit a logikai gondolkodásunk alapjait. Mi mit akarunk? Mit szeretnénk elérni? Létre akarjuk hozni a kapcsolódási pontokat minden egyes olyan program között, amelyek valamilyen szinten és módon kapcsolódnak a tengerrel kapcsolatos tudáshoz. Jövőre például összehangoltuk a munkánkat a kutatásra foglalkozó biztossal. Itt 45 millió eurós projektet terveztünk meg, van együttműködés tehát. Azonban ez nem az egyetlen tengeri kutatási e, e, e, téma. Tulajdonképpen 100 milliós nagyságrendű euró lelhető fel a tengerrel kapcsolatos kutatások finanszírozására. Csupán arról van szó, hogy kapcsolódnunk kell valahogy azokhoz az ágazatokhoz, ahol sok-sok millió euró van ilyen célra. Ugye van ez a kis szerény kis összeg, az 50 millió, ez azonban arra szolgál, hogy ennek segítségével létrehozzuk a kapcsolódási pontokat azokhoz a területekhez, ahol több pénz áll rendelkezésre. A tengeri kutatás, igen, valóban egy jó példa. Jövőre a kutatási költségvetés 41 millió eurót tartalmaz, de egyébként a tengeri témától eltekintve több százmilliós eurós kerete rendelkeznek. Tehát ahogy mi látjuk a kérdést, és most vissza utalok arra, amit az elnök úr is mondott, hogy számos kutatási programunk van a zöldebb hajókkal kapcsolatban, illetve a hajógyártási innováció előmozdításának céljával de ezek még nem érték el a közreadhatóság eh, fázisát. A bizottságnak eh, a szolgálata az lesz, hogy olyan projekteket támogat, amely olyan, olyan kutatási projekteket támogat, amelyek előmozdítják a hajóépítés eh, területét. Ugye van egy projektünk, a pénzre arra van szükségünk, pénzre azért van szükségünk, hogy az egyes részterületek közötti kapcsolatokat kiépítsük. Az, hogy a hajó építés és a hajó bontás hogy van, azt pillanatnyilag nem tudom, azonban Kalasz úr és én szolgálatainkkal együtt ugye nagyon jó kapcsolatban állunk egymással. Komcakos úr felvetésére eh, szeretnék most reagálni. Mindenkinek kompetenciája, én nem akarok erről a területről külön beszélni. Szeretnénk eh, összegyűjteni eh, az adatokat minden tengeri kutatásra foglalkozó szolgálattól, ideértve az EMSZ-t is. Tehát az EMSZA, a tengerbiztonsági ügynökség átadja az adatait. A különféle tagállamok ugyanúgy beleegyeznek, hogy adatot szolgáltatnak a biztonságiak, a katonaiak egyált, egyaránt. Ezzel együtt az EMSA folytatja a biztonsági programok kidolgozását és megfigyelését. Nem akarjuk kiváltani az EMSA-t. Csupán arról beszélünk, hogy begyűjtjük az adatokat, és ezeket kicseréljük egymás között megint mondom, 50 millió eurónk van, ez egy kis összeg, ennek a segítségével csak egy pilot projektet tudunk megvalósítani. Megvizsgáljuk, hogy a begyűjtött adatokat hogyan tudjuk mindenkinek hozzáférhetővé tenni. Ez lesz a többletérték, amit generálunk. Potocsnyik úrral is együttműködtünk. A tengeri különleges tervezéssel kapcsolatban Ugye e, Potosnyik úrral a környezetvédelmi aspektusokat vizsgáltuk meg. E, az egyes fellépések során együttesen vizsgáljuk meg a várható hatásokat. Az IMO és a kibocsátások kérdésében úgy látom, ugye e, valószínűleg sok munka vár ránk, különösen a nitrogénoxid kibocsátással kapcsolatban nem a CO2-ről beszélek most, beszélek majd a szállítmányozásra foglalkozó szakbizottsággal is. Az IMO-t segítünk, segítjük abban, hogy konszenzus találjanak. Itt a bizottságnak az az álláspontja, hogy az EU nem engedheti meg magának azt, hogy csak saját jogalkotást hozzon létre, csak az EU szintjén. <clears throat> az IMO-val szemben. Én is ebben a, ezt, ezt a véleményt vallom. <clears throat> A, mert ennek az lenne az eredménye, hogy a tengeri szakágazat vagy ágazat nem lesz versenyképes más szektorok vonatkozásában. Megértettem, hogy mire gondolt ön, hogy, hogy legyen tengeri szállítás, legyen ez úgynevezett tiszta, környezetbarát, azonban el kell mondanom, hogy környezeti szempontból a tengeri szállítás még mindig sokkal környezetbarátabb, mint más szállítási módok. Lépésről lépésre haladunk előre az IMO-val. Úgy gondolom, hogy a következő év folyamán megszületik a közös hozzáállás. A bürokrácia, a, a hajózás területén Elnök úr, egyetértek, hogyha valamit a szárazföldön kell szállítani, az sokkal könnyebb, mint a tengeri szállítás. Az EMSZ-nál már életbe léptettek egy eljárást, ennek értelmében kialakítanak egy rövidtávú tengeri szállítmányozási térséget. Kalózkodás, egy szó. Nekünk sem tetszik, nem, nem tetszenek az eddigi eredmények, a NATO-val, a NATO-val volt egy közös műveletünk, nem volt túl sikeres. Úgy tűnik, hogy, hogy a támadások száma is növekszik, illetve növekednek a, a, a váltságdíjra kifizetett összegek is, illetve hát általában úgy tűnik, hogy a szituáció fokozódik végezetül Tudom, hogy viszonylag kicsi a rendelkezésünkre álló költségvetés, de még egyszer mondom, e, nem, nem a projekteknek a finanszírozására használjuk fel ezt az összeget. Tanulmányokat és pilot projekteket fogunk ebből finanszírozni, hogy létrehozzuk, kialakítsuk, feltárjuk a kapcsolódási e, pontokat, olyan pilot projekteket akarunk létrehozni, amelyek bizonyítják, hogy, hogy az általunk felvetett célok kivitelezhetők és jók. Azonban itt komolyan, és még egyszer mondom, hogy szükségünk van az önök támogatására. A bizottság ezt egyedül nem tudja keresztül vinni, hiszen válság van, nagyon szerteágazó a terület. Nagyon konkrétan e, tudunk fogalmazni. E, már megfogalmazódott bennünk a program, elnök. Köszönjük szépen. Még egy valamit szeretnénk mondani. Komucakos úr mondott valamit az aklosszal kapcsolatban. Igen, a hatásvizsgálatot illetve a partvidéki hajózásra kapcsolatos kutatás eredményeit felhasználjuk. Egyébként akik együttműködnek velünk, azok nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy ratifikálják is az ANCLOS-t. A bizottság holnap tárgyalja ezt a kérdést a bővítés és a jó szomszédi politikák keretén belül. Általános kapcsolatokról beszélünk holnap a kollégiumban. Elnök. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, biztos asszony. És köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat hogy megjelent itt nálunk, érezheti, hogy a bizottságunkon belül elég széles körű támogatást kap az integrált tengerpolitika. Szükség van arra, látjuk azt, hogy a tengeri ágazatot valóban ki kell fejlesztenünk. Még egyszer köszönjük a ránk fordított időt, reméljük, hogy újra viszont látjuk majd körénkben. Akkor most következik a koordinátorok ülése. If those who are not staying can please go, be very grateful.